Borrell isn't in yet. Yes. Oh, oh, sorry, I haven't seen him. Okay, okay. Dear colleagues, good morning. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! El tudjuk fogadni a napi rendet? Akkor jön a harmadik napirendi pont, az elnöki közleményeket majd később fogom elolvasni az adóhatóságok általi hozzáférés a pénzmosással kapcsolatos információkhoz a módosítókat fogjuk most számba venni. Manuel Morel, a raportőr 52 módosítót nyújtottak be, és a raportőr három kompromisszumos módosítót készített, meg is adom neki a szót, tessék Morel úr. Köszönöm, elnök úr és el kell ismerni, hogy az Európai Parlament ebben a jogalkotási ciktusban a, az adóügyi szervek részéről e, e, adóügyi, adóügyekben rendkívül aktív volt TAX 1, TAX 2, és nagyon érdekes javaslatok is értek, értez, érkeztek az Európai Bizottságtól. E, ez mozgósította a képviselőket is, és meghallgatjuk ebben a morózus időszakban a véleményeket. Tehát ez a terv, hogy átláthatóbbak legyenek az adóügyek, az eh, számunkra eh, rendkívül fontos, mert az embereket felháborítják azok az egyenlőtlenségek, amelyek egyre csak eh, növekednek, és gyakran illegális módon növekednek, és amelyek gyakorlatilag alássák a demokrácia alapját is, például a törvények eletti egyenlőséget. Ebben a jelentésben mi szerényen hozzájárulunk ahhoz, hogy a jó irányba menjünk. Örülök annak, hogy konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkat megosztják, megosszák a tagállamok. A raportőröknek különösen köszönöm a munkájukat, illetve azt, hogy rendelkezésre álltak. Az információkhoz való hozzáférést akarjuk biztonságosabbá tenni, ugyanakkor a hatékony fellépés érdekében automatikus adatcserére van szükség. A szöveg egy kiegyensúlyozott szöveg, különösen azért, mert az árnyék előadók eh, is belefolytak ebbe a munkába, eh, és, eh, és ez utolsó, még volt egy pont, ami egy kis vitát eredményezett. E, az automatikus adatcsere az azt e, feltételezi, hogy az adóhatóságok megfelelő eszközökkel rendelkezzenek, felkészüljenek erre, e, és a következő télig kell ezt az új irányelvet ténylegesen megvalósítani. Tehát ez egy olyan munka, amely jó irányba halad, és egyfajta adóügyi e, egyenlőséget akar létrehozni Európában és máshol. Köszönöm. Most megadom a szót Fandenkendellárénak, az EPP árnyék előadójának. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Rövid és hatékony akarok lenni és úgy, amilyen a dokumentum feldolgozása is volt. Először is köszönöm az előadónak ezt az igen gyors munkát. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon kis része, de igen fontos területe a jogalkotásunknak ez, sokkal erősebb szinergiákat kell elérnünk, például a, az ellenőrzések, másrészt pedig a gyűjtött információ a az adóelkerülés és adókijátszás kérdéskörében. A meglévő szabályokat valóban hatékonyan kell végrehajtani. Prioritás, ahogy, elhal, ahogy hallottuk, a bizottsági javaslat, és éppen ezért én néhány olyan módosítót választottam, ami tulajdonképpen erősíti a bizottsági javaslatot. Egyetértek azzal, hogy a beneficial ownership vonatkozó információt minden vonatkozó hatóságnak határon átnyúló formában biztosítani kell. Ezért a frakcióm támogatja a a bizottságot az automatikus információcsere egymás közt és a bizottságnak való átadása kérdésében. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Pirko Ruhannan lenne az EKR-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijä Morellille sujuvasta neuvotteluprosessista sekä... Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is a jól megszerkesztett kompromisszumokat és a magát a tárgyalási folyamatot köszönöm. Az Európai Unió átlátható és hatékony együttműködés kereteit határozza meg, amely az egész gyakorlatnak a célja. Remélhetőleg a bizottság tovább fogja az átláthatóságot növelni az adóhatóságok együttműködése eh, során. A problematikusnak tartom a nemzeti adóhatások, adóhatóságok eh, pénzmosás ellenes információhoz való hozzáférése, az erre vonatkozó gyakorlatokat EU szintjén harmonizálni kell. A magam módosítaival kapcsolatban hangsúlyozom, hogy meg kell vizsgálni minél gyorsabban a megkapott információt, függetlenül annak forrásától. Másodszorban szeretném azt látni, hogy a tagállamok számára kötelező lesz a bizottságot tájékoztatni, akkor, hogyha valamilyen oknál fogva nem tudnak nyomozást vagy vizsgálatot elindítani a kapott információ alapján. Ezzel elkerülhető lenne, hogy a tagállami adóhatóság más, tehát félrenézzen és ne tegyen semmit egy-egy ügyel kapcsolatban. A pénzmosás ellenes információ az automatikus információ cserehatája alá kell, hogy tartozzon. Köszönöm. Thank you. Nils Torvalds. Thank you, Chair. Nils Torvalds. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak én is Azt hiszem sikerült valamit jobb, valami jobbat csinálni, ugyanakkor tartok attól, hogy nagyon sok kiskaput hagyunk magunk mögött. Azt hiszem, az ilyen jellegű jogszabát már 2003-ban meg kellett volna hozzuk, amikor a bankokra vonatkozó irányelv hatályba lépett, mert ez volt az, ami tulajdonképpen rábírta az embereket, hogy megkerüljék a nyitottságot és a, a Panama dokumentumokhoz hasonló szervezeteket vagy felépítéseket keressenek. Hogyha megnézzük, ha körbenézünk, akkor látható, hogy Észak-Koreát sikerült idén bevonni, ami nem igazán a, a pénzvilágnak a központja. Ha megnézzük a kaszinókat, akkor látjuk, hogy a 30%-a a kaszinó pénzeknek egyszerűen ismeretlen forrásból származik. Ez is egy olyan kiskapu, egy olyan hiátus, amit meg kell oldanunk, be kell tölteni. Egyszerűen kontraproduktív a jelenlegi jogszabály. Tudjuk azt is, hogy a, a kellő gondossága való eljárás nem nincs azon a szinten, amire szükség van, de egyelőre még megpróbálunk javítgatni ezen is, és remélem, hogy folytatjuk a jövőben is ezt az irányt, hiszen sokkal szigorúbb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az összes kiskaput meg, becsukjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viegas úr a Guétól nincs. Kejköl asszony, köszönöm. Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani Manuelnek, kiváló munkát végzett. A javasolt jogszabály döntő mert az adóhatóságoknak az adócsalás elleni harcban információt szolgáltat. Úgy gondolom, a véleményünkkel olyan kérdésekre kell rámutatnunk, amivel javítjuk a jogszabályt, és általában azt az általános keretet, amelynek között az adóhatóságok működnek. Két fő kérdést támogatunk kompromisszumként. Először támogatjuk az automatikus információcserét a pénzmosás ellenes irányelvhez kapcsolódóan, ez különösen hasznos lesz és hatékony a határon átnyúló adócsalásokkal szemben. Másodszorban támogatjuk a bizottságnak tehát azt, hogy a bizottság is hozzáférjen ezekhez az információkhoz. A politikai frakciók remélem hasznosnak találják a módosításaimat. A 3542-esben azt javasoljuk, hogy az adóhatóságok a nemzeti adóhatósággal további információ szerzés céljából kérdéseket tegyenek fel, amikor más adóhatóságok is érintettek. Ezzel az, adminisz- az közigazgatási együttműködést erősíthetjük. Ez nagyon hatékony lehetne, hiszen az adóhatóságok között is fontos az ilyen jellegű együttműködés. A 49-es javaslatban az információ jellegének próbáljuk bővíteni a hatáját, amelyhez hozzáférhetnek az adóhatóságok, kockázat elemzés, az ügyfelek kellő gondossággal való eljárással való elemzése és átadható információ legyen. A 15-ös módosító, amelyet a szakértők, olyan szakértők javasoltak, amelyek konkrétan a szakmai munkájuk keretében foglalkoznak, illetve használják ezt az irányelvet, ők is több olyan kiskaput említenek meg, amelyel az automatikus információcserét meg lehet kerülni. Úgy gondolom, hogy ezt a jelentést fel kell használni arra, hogy megjelöljük ezeket a, a kiskapukat, és sikerüljön a problémát, problémát, amit okoznak megoldani. Köszönöm. Köszönöm. Márkocáni nincs itt. Heregetondó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy Morel kollega kompromisszumát támogatom, csatlakozom az előttem szólókhoz, és megerősítem, hogy valóban olyan esélyt kap, kaphatunk, hogy az adó elkerülést problémáját megoldjuk. Támogatom ezért a javaslatokat, és szeretném kiemelni az általam benyújtott módosítót Fernández kollégával együtt az 51-est fogalmaztuk meg. Ebben az információcsere passzív részeiről beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy olyan formában fogadjuk el az információ cserére vonatkozó irány vagy útmutatót, amely a számlák tulajdonosaira vonatkozik. Tehát a, a, a számla tulajdonosa vonatkozó információt kell továbbadni, de ne felejtjük el, hogy a pénzmosás elleni irányelv az már él az EU-ban, és az előírja, hogy a passzív személyek messze túlnyúlnak a számlatulajdonos személyén. A Jurova asszony a Panama dokumentumok szakbizottságában kérdésre ezt elmondta, és úgy gondolom, akkor mindannyian azt kértük, hogy a pénzmosás elleni irányelvhez jobban illeszkedjünk. Ebben ugye az van, hogy nem csak a számla tulajdonosra vonatkozó információt, hanem a hitelnyújtóra vonatkozó információt is át kell adni, tehát a pénzintézetre jogászok, ügyvédek, más szakmák képviselői, de mindazok, akik valamilyen formában ingatlan ügyletekkel, alapkezeléssel eh, valamilyen formában kapcsolatban állnak nagyon sok személy van, akit akikre egyáltalán nem terjed ki ez az irányelv, ezért elnök úr, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy súlyozzuk a következőt. Ugye ez csak egy vélemény, a tanács már elfogadta az irányelvet, és a jelentés bővítésével most elmondhatjuk a véleményünket. Szerintem nem jó az, sőt rossz, hogyha a parlament jelentésében azt mondanánk, javít az előadó. Jó lenne, hogyha azt mondanánk, hogy mindenkire kiterjedjen az információcsere, akire kiterjed a, a, a számla a tranzakció sorozata. Köszönöm szépen. Van-e más, aki hozzá kíván szólni? Szanyi úr? Cáni úr. Elnézést kérek a késésért. Köszönöm szépen az előadónak ezt a jelentést. Úgy hiszem, hogy nagyon jó munkát végzett. A kompromisszumok tekintetében is, illetve a jelentés tervezett tartalma tekintetében is köszönettel tartozom Morál kollégának. Ez egy előrelépést jelent az átláthatóság tekintetében, illetve a pénzmosás elleni harc tekintetében. Mindenképpen pozitívnak mondhatjuk ezt a jelentéstervezetet, és remélem, hogy a holnapi szavazással is pozitív jelzést adunk a külvilág számára, hiszen fontos, hogy itt megmutassuk, hogy előre akarunk lépni ebben a dossziéban. Köszönöm. So, there are no other requests. Rapporteur, you'd like to have a... Merci, Monsieur le Président. Très court, parce que, en réalité... Euh, Köszönöm, elnök úr. Tényleg látjuk örömmel ezt a az egyhangúságot magunk között, és ahogy Zani úr is mondta, ez egy kis lépés előre, és én sem teszek úgy, mint forradalmi változást hoznánk egy jelentésben az európai adóügyekben. Ugyanakkor az a kicsi lépések vezetnek a nagy előrelépések eh, felé, eh, és valójában egy ilyen nagy változást várnak tőlünk a választók. Én eh, nagyon odafigyeltem azokra az érvekre, amelyeket egyes kollégák itt hangoztattak és azt remélem, hogy holnap a lehető legnagyobb többséggel fogjuk megszavazni ezt a jelentést, és igazoljuk, hogy az Európai Parlament kiáll az pénzmosás ellen. The vote is scheduled for tomorrow. Köszönöm szépen. Ezzel nincs több hozzászólás. Akkor térjünk át a következő napi rendi pontra. Megnézem ki az előadó. Öt percre felfüggesztem az ülést. Meg kell várnunk a, a következő napi rendi ponthoz a jelentéstevőket öt perc szünet tehát. So we start now our point for the agenda. Folytatjuk a napirendünket. <clears throat> Bankunió 2016-os éves jelentés. Danuta Hübner az előadónk. Danuta, megadom neked a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák! Úgy döntöttem a jelentésemben, hogy a bank unióra vonatkozó pillérek alapján osztom meg, osztom fel a jelentésemet. Úgy gondolom, hogy ez egy világos struktúrát hoz létre. Ilyen módon tehát a betétbiztosítás, illetve a, a szanálás kérdését eh, veszem figyelembe, de a fiskális backstop kérdésére is kitérek, úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos a jelentésben. Másodszorban pedig ez a kérdés teljesen más jogi területhez tartozik, és úgy gondolom, hogy fontos ezért, hogy külön beszéljünk róla. Talán emlékeznek, az SRF egységes, tehát az egységes szanálási alapról szóló kormányközi megállapodásban a fiscal backstop eszköze szerepel, és az egyes tagállamok és az egységes szanálási alap között megnyitandó hitelek lehetőségéről is szó van. A backstop tehát az ESM között egyrészt, másrészt a tagállamok között jön létre. Minden bizonyal kormányközi megállapodás adja majd ennek is a jogi alapját, ezért gondoltam helyesnek, hogy külön beszéljek róla. De hát az elkövetkező években egész biztos, hogy nem a rendes jogalkotói eljárás keretében szabályozzák ezt a kérdést. Ami a felügyelet kérdését illeti, úgy gondolom, hogy a rosszul teljesítő vagy a rossz hitelek, a non-performing lónok kérdése kezelendő, hiszen a parlamentnek gyors lépéseket kell itt foganatosítani. Egyrészt úgy, hogy az inszolvencia keretet javítani kell az Európai Uniós tagállamokban, másrészt alaposan meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a növekedést ösztönözni annak érdekében, hogy minél kevesebb hitelből váljék rossz hitel, non-performing loan. Annik még egy szempont, amely nagyon fontos, ez szintén a felügyeletre vonatkozik. Ez pedig a Bázel 3, a Bázeli 3-as tárgyalás sorozat befejezésével összefüggő kérdések jelesül, hogy mennyire kötelezőek lesznek a nemzetközi megállapodások, és mennyire meghatározóak lesznek a nemzetközi modellek. Jelentés tervezetemben erről a kérdésről is beszéltem. Úgy gondolom, hogy ebben a kontextusban az kell, hogy legyen a célunk, hogy egyelő versenyesélyeket teremtsünk az egész világon. Tehát tiszteletben kell tartanunk mindazt, ami a nemzetközi szintéren történik. Nyomon kell követnünk, és tiszteletben kell tartanunk. Másrészt, a nemzetközi, azon nemzetközi szabályok, amelyek nem felelnek meg a mi elvárásainknak, semmiképpen sem célra vezetők. Tehát célunk az, hogy a bázeli tárgyalások során befolyást gyakoroljunk annak érdekében, hogy ez a nemzetközi szabályrendszer a mi szájunk íze szerint alakuljon ki, és elkerülendő legyen az, hogy éppen az átültetés fázisában ütközzünk problémákban. A belső modellek tekintetében különösen az összehasonlíthatóság, az összeegyeztethetőség igényéről szeretnék beszélni. Az a fontos, hogy az intézmények, a felügyelő hatóságok hasonló rendszerben működjenek, ez a fő üzenetem voltak éppen a mai nap. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy a variabilitást csökkentjük, és egy egységesített, legalábbis standardizált megközelítést dolgozunk ki, ezt a célt szolgálja. Persze a mérlegek mé- mérete, volumene is nagyon fontos információt jelent ebben a kontextusban. Van egy kérdés, amelyet ebben a jelentésben is ismét ki kell hangsúlyoznunk, mégpedig, hogy ne növeljük a tőke követelményeket, a bankokra vonatkozó tőke követelményeket. Ebbéli kijelentésemet meg szeretném őrizni a jelentésben. A felügyeleti pillér harmadik eleme, melyet fontosnak tartok az, hogy az elmúlt évi jelentésünkre térjünk vissza, és azon kérdéseket, amelyeket még nem sikerült szabályozni, ezeket e, a CRR-re áttekintésben e, szabályozzuk. Melyek ezek az ajánlások? Egyrészt a stocking orderről, tehát a tőke követelményekre vonatkozó szabályokról szóló előírások, illetve a nemzeti opciók, illetve a nemzeti szabályoktól való eltérés lehetőségei. Az Európai Központi Bank sokat tett ebben a kontextusban. Most a bizottság feladata az, hogy tisztázza, hogy mely kötelezettségek törölhetőek a rendszerből, melyek válhatnak automatikussá, melyeknek teljesítése válik automatikussá. Voltak éppen tehát az opciók és az eltérések, options and digressions eh, rendszerét érdemes minél inkább harmonizálni. Azon ajánlásokat, melyeket nem sikerült megvalósítani, érdemes volna a tavalyi jelentésből ismét megismételni. Az állami hitelnek, az államadóságnak való kitétel eh, kezeléséről mondottakat is meg kell erősíteni. És, hogy ne felejtsem el, sok féleképpen lehet az államadóság kezelését tekinteni. Tudjuk, hogy a bazeli Bizottság hosszabb ideje dolgozik ezen. Úgyhogy azt hiszem, hogy a legokosabb döntés az, hogy megvárjuk, hogy a bazeli Bizottság milyen ajánlásokat készít el. De addig is fontos, hogy kidolgozzuk a saját elképzeléseinket. Ami a szanálást illeti, örülök, hogy a BRRD átültetéséről idén még nem volt szó, hiszen a közlönyben még nem is jelent meg ez az irányelv. És érdemes kiemelni két-három kérdést, amelyek amelyeket a jelentésekben kiemelek. Egyrészt az új keret végrehajtásáról, a új keret hitelességének megteremtéséről mondottakat szeretném kiemelni, illetve az állami támogatások szabályozási rezsimével való összefüggés kérdéseit szeretném kiemelni, illetve emelem is ki a jelentésben. Hiszen a BRRD rendszer célja voltak éppen nem volt más, mint hogy vége vessünk annak a helyzetnek, hogy az adófizetők fizessék meg egy bank rossz gazdálkodásának a árát, a következményéért ők feleljenek. Ezért tehát az állami támogatási rendszerrel is össze kell ezt kapcsolni. Kérem, hogy fejezze be előadóasszony. Ami a szanálást illeti, itt az igények hierarchiáját kellene jobban tisztázni Fontos a Kenny asszony legutolsó kijelentése után az adóságok sorrendbe kérdését tisztázni, hiszen ő azt mondta, hogy nem egyértelmű az adósok sorrendisége. Ezen felül pedig a tilak normáját is érdemes figyelembe venni a különböző hitelek sorrendbeállítása tekintetében. A betétbiztosítás tekintetében úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben meg kell, nem szabad, hogy megelőlegezzük a jogalkotói jelentésben foglaltakat. Éppen ezért valóban csak általános észrevételeket teszek a betétbiztosítás tekintetében. Végezetül pedig az árnyék jelentéstevőkkel tartott első találkozónk során, és a titkárságére nagyon pozitívan válaszolt, abba maradtunk, hogy egy táblázatot állítunk össze, amelyben a tavalyi ajánlásokat vetjük össze azokkal a jogalkotói lépésekkel, illetve szabályozói lépésekkel, melyeket a bizottság tett, így segítve, hogy a táblázat áttekintést adjon, hogy mennyiben sikerült előrelépnünk. Ez a táblázat rámutathat a munkánk, meg kidomboríthatja a munkánk eredményét, és megmutathatja, hogy valóban komolyan veszi a bizottság mindazt, amit itt mi írunk és mondunk. Köszönöm szépen, Hübner asszony, az árnyék jelentős neve, nevében Delvó asszony kapszót. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni Danuta Hübnernek a munkát, gratulálok neki és a csapatának, meg a titkárságnak is ezért a jó jelentés tervezetért. Nagyon jól épül fel ez a szöveg, könnyű követni, és a bankunió által felvetett legfontosabb kérdésekre kitér. Én a legtöbb kijelentéssel egyet tudok érteni, és egyetértek azzal is, hogy bizony hosszú utat jártunk be a bankunió létrehozásáról szóló első gondolatoktól máig. Nem akarom tehát semmiképpen sem lekicsinyelni az utat, melyet megtettünk, de azért azt sem állítanám, hogy a bankunió teljes értékben létrejött. Van még munka előttünk, különösen az A pontra utalok, amelyben Hübner asszony azt mondja, hogy a bankunió létrejött. Hát ebből értékítéletét bizony nem tudom teljes egészében osztani. Vannak árnyalatok, amelyekben nem értek egyet az étisz tekintetében. Egyetértek abban, hogy intézkedésekre van szükség a kockázat csökkentés tekintetében, de ragaszkodnunk kell ahhoz is, hogy nem fogadható el az édik létrehozásában, az EDIS létrehozásában a késlekedés, hiszen az EDIS a pénzügyi rendszer stabilizációjának folyamatának egyik garantora. Végezetül pedig felvetek egy kérdést, amelyel kapcsolatban még módosítókat is benyújtok majd. Ezek mind az európai hatóságok és a nemzeti szabályozók közötti kapcsolat tartásról szólnak. Azt hiszem, hogy a makroprudenciális felügyeletet még meg lehetne erősíteni, valamint a ciber biztonság kérdését is ki kell emelni, amely egyre drámaibb kihívást jelent számunkra. Az árnyék nevű küldőjésén Sven Gigold javaslatot tett, és ezt támogatom, miszerint, hogy valóban vizsgáljuk meg a tavalyi jelentést, és hozzunk létre e, folyamatosságot abban, hogy mi történik a bankunióban, illetve hogy magunk az Európai Parlament éves jelentésében hogyan járul hozzá az előrelépéshez. Tehát érdemes volna ezt az áttekintést, ezt az összehasonlítást elkészíteni, átláthatóvá tenni. Végezetül pedig, még a menetrendről akarnék valamit mondani. A módosítók határidejét egy nappal meghosszabbították. de hát a bizottság tilak javaslatára várunk is. Éppen ezért azon gond, az jutott eszembe, hogy helyese, bölcse a tilak javaslat elkészítése előtt véglegesíteni ezt a jelentést. Illetve felvettem, hogy nem tudnánk-e az egész menetrendet megváltoztatni. Mindezt elmondva, örömmel tekintek a további együttműködés elében az előadóval és az árnyék előadó kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Bent Luke kapszót. Köszönöm, megkértek, hogy helyettesítsem az árnyék előadót, aki nem lehet itt, és felolvasom akkor a nyilatkozatát Lúz úrnak. Köszöni az, ár, az előadónak a az anyagot, és úgy gondolja, hogy a, mindenki talál benne üdvözölni valót. Az ECR a jelentés szerkezetét szeretné megváltoztatni ugyanis a bankunió három pillérére épít a szerkezet, azonban a tavalyitól van egy külön, eltérően van egy külön eh, fejezet, amely a költségvetési védőhálóról szól. A költségvetési védőháló az a második pillérhez kapcsolódik, és ezért eh, mi kitartanánk a három pilléres eh, szerkezet mellett, és a szanáláshoz, csak úgy, mint tavaly a szanáláshoz kapcsolnánk a költségvetési védőháló kérdését. Lunes úr, ezen kívül a közös költségvetési védőháló ötlete az ignorálja azt a tényt, hogy a szakpolitikákat nemzeti szinten kell meghozni. A tagállamok, amennyiben egy költségvetési védőhálót akarnak létrehozni, akkor ezt nemzeti szinten kell, hogy megtegyék. Ami az első pillért illeti, az árnyékelődő megjegyzi, hogy a stressztesztekre vonatkozó, stressztesztekre vonatkozó bekezdés nincs a szövegben. Ezt meg kell változtatni, és be is fog nyújtani módosítót. Emellett az államadóságnak való kitettséggel kapcsolatos bekezdés tetszik neki, ugyanez a véleménye a too big to fail-ről, illetve a nem teljesítő hitelekről. Ami a harmadik pillért illeti, kiegyensúlyozottnak tartja az anyagot, ugyanakkor kicsit megerősíteni a nyelvezetét. Erre majd az EDIS-szel kapcsolatos vita során visszatérek, amikor ismét Lunes úr nevében fogok megnyilvánulni. Konstruktív együttműködésre számítunk az előadóval is, és a többi elvnék előadóval is. Köszönöm. Thank you uh, for the ALDE group. Köszönöm az ALDE frakció nevében. Nem látom itt az árnyék előadót, tehát a GUE frakció reakció következik. Varimolis asszony, bocs, úr, bocsánat. Köszönöm. Az árnyék előadónk McCarthy úr nincs itt. Megkért engem, hogy, hogy ismertessem az álláspontunkat. Köszönöm a raportőr munkáját. A szerkezete a jelentés tervezetnek az megfelelő, és a három részre eh, osztás, felügyelet, szanálás, biztosítás eh, az eh, elfogadható. A too big to fail kérdést azonban mélyebben kellene elemezni, és ki kellene emelni a jelentésben. Ez nem csak egy felügyeleti kérdés, hanem egy rendszer probléma ugyanis miközben a, rap, a raportőr említi a nem teljesítő hiteleket, csak úgy általában, én úgy remélem, én azt remélem, hogy egy részletesebb elemzést találunk majd a végleges jelentésben ennek okairól, illetve e, esetleges megoldásairól. Éves jelentésről lévén szó, elemeznünk kellene a világban bekövetkezett változásokat, amelyek kihatással vannak a bankunió megvalósítására és azt is taglalni kellene, hogy a bankunió hogyan reagált ezekre a fejleményekre. Vegyük például a Deutsche Bank ügyét, amely tökéletes példája annak, hogy nem sikerült a túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen problémát megoldani, illetve az EKB ellenőrzési problémáit is felveti. A Deutsche Bank a legsúlyosabb globális kockázat okozó. A Financial Times a bankot egy strukturálisan gyengének írta le, és azt írta, hogy az 1,8 billiós tőkésítettségének a nagy része kereskedelemi, kereskedelemhez kötődik. We have proposed the breakup of the largest... Mi korábban arra tettünk javaslatot, hogy a beruházási, illetve a kereskedelmi banki ágakat szét kell választani, és a nagybankok szétbontása a legjobb megoldás. Mivel egy bankválság eh, egyáltalán nem eh, elképzelhetetlen, attól tartunk, hogy ezek a nagy bankok nem fognak tudni megfelelni majd a kihívásnak. Eh, ez felveti a szanálási alap nagyságát, illetve a, azt, hogy meg tudjuk-e úszni egy esetleges nagybank összeomlását which Megreformálatlan EKB kérdéskörét is elemezni kell. A jelenlegi formájában nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy hatékonyan reagáljon egy nagy bankválságra, a parlamentnek ezt el kell ismernie. Reméljük, hogy ezt a jelentést fel tudjuk használni arra, hogy a képviselők véleményét tükrözze, és a jelenlegi eh, fontos időszakban eh, befolyásolni tudjuk az ügyek alakulását. Sven Gingold a zöldek nevében. Köszönöm, kicsit bizarr ez a vita, de történnek bizarr dolgok a világban. Először is el szeretném mondani, hogy a jelentés szerkezetével kell foglalkoznunk, ahogy azt a raportőr meghatározta, és most további tartalmat kell bevinni a jelentésbe. És azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi jelentésben elmondottak nagy része, az továbbra is igaz. A mai vita számomra azt mutatja, hogy egyértelműbben kell megfogalmazni azt, hogy egy évvel az előző jelentésünk után milyen módon történtek reakciók a felvetett eh, problémákra. És amikor a bizottság tavalyi eh, reakcióját nézzük, akkor azt látjuk, hogy eh, válogatnak, tehát a, azokra a felvetéseinkre, amelyekről van mondani valójuk, arra válaszolnak, a többit viszont ignorálják. Tehát nem érzik úgy, hogy képesek lennének bizonyos felvetésekre választ adni e, e, nekünk vissza kell térnünk azokra a pontokra a tavalyi jelentésből, amelyekre a bizottság érdemi választ nem adott, és remélem, hogy a titkárság ebben partnerünk, de ez a többi, többi eh, jelentésre is igaz, például a Gulár jelentésre, a Bázel, illetve nemzetközi pénzügyi intézmények kapcsán, aztán ott van a jelentés az Európai Beruházási Bankról, ott is eh, csak eh, a kérdések egyikére másikára kaptunk választ nekünk, Ekon szakbizottságként, gazdasági szakbizottságként egy sokkal rendszerszerűbb falóapot kell megvalósítanunk, és elérni azt, hogy a bizottság válaszoljon a felvetéseinkre, és nem úgy csinálni mindig, mint hogyha ezzel a témával már nem foglalkoztunk volna korábban. Tehát én remélem, hogy a titkárság és a kollégák ezt a szisztematikus megközelítést elfogadják. Ami a tartalmi dolgokat illeti, van egy sor olyan kérdés, amelyre nem tértünk ki, még nem térhettünk ki a tavalyi jelentésbe, például a stresszteszt keretében láttuk azt, hogy a Deutsche Bank különleges elbírálást kapott, ez európai szempontból nem elfogadható, és azt is látjuk, hogy bizonyos diszkrecionális jogokat élveztek egyes eh, nemzeti szereplők. Úgy tűnik, hogy az EBA-nak csak eh, korlátozott lehetősége van arra, hogy ezeket a nemzeti diszkrecionális hatásköröket eh, kontrollálja a stressztesztek elvégzése során. Nekünk az az érdekünk, és azt akarjuk, hogy ezeket a stresszteszteket egységes módon végezzék el a bankokon. Emellett problémás még a nem egyenlő átláthatóság is. Vannak olyan bankok, amelyek az EBA alá tartoznak, azok átláthatóbbak voltak a stressztest során, e, míg máshol, ahol az LKB-n e belül egyfajta belső folyamat zajlott, ott nem volt átláthatóság. Tehát igazándiból eltérő bánásmódot e, látunk, ahelyett, hogy a stressztesztet ténylegesen európai módon végeznék el, ugyanazon séma vagy standardok alapján, eh, beleértve a diszkrecionális elemeket is, és az átláthatóságot. Egy másik dolog, amivel többet kellene foglalkoznunk, az az, hogy a pénzügyi bűnözés, illetve a az ügyfelek védelme, a fogyasztó védelem, az prudenciális kérdés. Nem elfogadható, hogy ha egy bank nem ad információt arról, hogy komoly pénzügyi bűncselekmény áldozata lett. Ugyanez, a, ugyanez igaz a fogyasztóvédelemre is. Van tehát egy bankszanálási keretünk, de politikai akadályok vannak akkor, amikor bizonyos eszközöket olyan érzékeny csoportok birtokolnak, mint például Olaszországban. Tehát e, e, itt demonstrálható az, hogy a fogyasztóvédelem összefügg a bankszanálással. Tavaly Kőnigasszony azt ígérte, hogy további szabályok lesznek, illetve lesz szükség rájuk bankszanálás területén. Ez az ígéret nem lett beváltva még. Nekünk komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy a bankszanálási rendszerünk hatékony legyen, és ehhez képest én újabb problémákról hallok, amelyekre az jellemző, hogy van egy gyors bail és ezt követi a, a pénzügyi termékek át csoportosítása más területekre, ahol a bélén kevésbé lehetséges. Ez nem elfogadható, és ez csak azt az eredményt éri el, hogy bizonyos adóparadicsomok, mint más helyek, földrajzi helyek hasznot húznak ebből. Én azt remélem, hogy marad a jó együttműködés a további árnyékelőadói üléseken is. Köszönöm, Markó Valli következik. Köszönöm, és én Marco Valli nevében beszélek, mondja Zanni úr, aki nincs most itt. Köszönöm a raportőrnek. Köszönöm a megbeszéléseket, amelyek a módosítókat érintik. Ugyanakkor ez a jelentés ennél egy elég fontos jelentés, mert arról szól, hogy eh, hogyan néz a rendszer, és a, hogyan néz ki a rendszer, és azt látjuk, hogy a valóság és az elmélet között jelentős különbségek vannak. Szerintem ez a jelentés eh, alkalmat adhat arra, hogy őszintén kimondjuk, hogy a bankunió projektjében mi az, ami nem működik, illetve évek óta nem működik. Vannak olyan problémák, amelyek már évekkel ezelőtt is felmerültek, eh, a bankrendszer működésével kapcsolatos problémákra gondolok, amelyek nem csak egyes területekre koncentrálódnak, hanem nyilvánvalóak és elég elterjedtek. Sajnálatos, hogy nem látunk kritikát arról, hogy hogyan működik az SSM, felügyeleti mechanizmus amely komoly hiányosságokat mutatott az elmúlt időszakban, és nem volt képes például kockázatok azonosítására, olyan kockázatok azonosítására, amelyek a bankok körében megfigyelhetők. Nincsen konstruktív kritika a stressztesztekről, vagy a felülvizsgálati politikáról sem. Ez két olyan terület, amelyet részletesen kell kez, amelyen részletesen kell foglalkoznunk. A piaci kockázatok sincsenek kellő mértékben kielemezve az SSM keretében, és vannak bizonyos jogi aggályok is, amelyek a Deutsche Bank ügyben merültek fel, és ezek alááshatják az európai bankrendszer stabilitását és az egész rendszert kockázatossá tehetik. Itt eh, iszonyatos számokról van szó. Nem éri kritika a BRD-t, amely az ellenkezőjét érte el, mint eh, a, amitre szánták, ugyanis nem eliminálta a bailoutot, mint lehetőséget, és eh, nem zárja ki azt a kockázatot, hogy az adófizetők pénzét használják fel a bankok megsegítésére, valójában nem stabilabbá teszi a rendszert, hanem éppen sérülékenyebbé, volatilisebbé és instabilabbá. Ezek olyan kérdések, amelyeket alaposabban meg kell vizsgálnunk. És Ezen kívül még én is csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik felvetették azt, hogy a jelenlegi formájában a bankunió nem tudja kezelni a túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen problémakört. Sokkal többet kell a bankrendszeren belül leverage-el foglalkozni amely 2008 után, 2009 után jelentősen csökkent. Nyilván egyes intézményeknél ez eh, jelentős, jelentős probléma maradt, amire nekünk eh, reagálnunk kell. Eh, biztosítás és betétgarancia. Ez kellene, hogy legyen ez az utolsó pillér, amely kiegészíti a bankuniót. Ez a mai napi renden ott van, tehát majd később beszélünk erről, de ez megint egy olyan téma, ahol tanulnunk kell a múlt hibáiból, amikor amiket elkövettünk, bekövetkeztek, amikor a bankunió épült. Sokkal stabilabbá kell tenni a bankuniót, amennyiben ez nem sikerül, akkor komolyan fennáll a kockázata annak, hogy valami fajta rosszul körülírt, ez, körül, körülírt eszköz születik, amely ahelyett, hogy stabilizálná, destabilizálja a rendszert. Köszönöm. Az ENF hozzászólója nincs itt. Köszönöm szépen, akkor megadnám magamnak is a szót, hogy hozzászóljak. Először is én is köszönetet szeretnék mondani Danutának a jelentésért. Úgy gondolom, hogy a jelentés jó, és nagyon sok gondolatát én magam is osztom. Viszont ha figyelembe vesszük azt, hogy valóban mi vagyunk az egyetlen olyan demokratikus testület, amely az egyetlen egységes felügyeletért felel, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fegyelmezett eh, ellenőrzési munkára van szükség. Ezért úgy gondolom, hogy több olyan kérdés van, lehet persze, hogy nem jelentős vita kérdés, de talán nem olyan, amit eh, az utolsó pillanatra kellene hagyni, hogy határozzunk róla. Tehát, hogy hogyan legyenek a, a működési kérdések, a hatáskörök felosztása, a, a bankokkal való kapcsolattartás és bánásmód, az ütemezés, a kettős jelentés. Meg kellene nézni, hogy hogy lehet figyelembe venni az arányosságot. Számos lényegi kérdés van, Nem mondom azt, hogy mindent nyomon kellene követni, de legalább a defin- tehát meg kellene tudnunk határozni, hogy a jelentést mikor, milyen ütemezésben követjük nyomon. Politikailag relevánsabb kérdésekre kitérve, úgy gondolom, hogy reflektálnunk kell arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk megfelelően koherens struktúra ellenőrzési szintet biztosítani. Ezt már a korábbi jelentésben is eh, mondtam. Nem arról beszélek, hogy a főigazgatások közti ö, eh, ö, eh, integráció, han, ö, hisz, hanem a felügyeleti stratégiára vonatkozik inkább. Nyilvánvalóan, hogyha probléma van mondjuk a nyereségességgel, a, az ágazat konszolidálásával, vagy hogyha azt nézzük másrészt, hogy különböző felfogása van a különböző főigazgatóságoknak, érintetteknek. Vannak olyanok, akik konszolidációt akarnak, mások nagyobb prudenciális eljárást, tehát egyfajta ellentmondó megközelítések vannak. Nos, úgy gondolom, hogy ezt a szempontot is érintenünk kéne ugyanúgy, mint a, az arányosság kérdését és az összes többi felvetett kérdést. A kettes pillér reformját nyilvánvalóan akarjuk vagy sem, szeretjük vagy sem, át kell alakítani. Én magam persze úgy gondolom, hogy ez így helyes. Az útmutató, a kettes pillér követelményei, nyilván akkor lesz ez a legérdekesebb, hogyha ugyanezt a felfogást követi a másik oldal és remélem így lesz. És ez a nyilvánosságra hozatal szintjével is kapcsolatban áll. Az útmutató és a, a, a követelmények oldalán egyaránt. Átláthatóság. Valóban egyetértek a makroprudenciális kérdésekkel együtt, amit a zöldek kértek és vettek be a jelentésbe, szintén egy olyan terület, amit nyomon kell kövessünk. Az állásfoglalás Nos, a versenyfőigazgatósággal kapcsolatos tárgyalásokat követően a, az irányelv értelmezésének tisztázása után úgy látom nagyon fontos lenne, hogyha gyorsan tudnánk rendezni ezt a problémát. Így lehet ugyanis ténylegesen kidolgozni azokat az opciókat, amiket a jogalkotók majd eh, beterjesztenek, eh, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni az állami távolságot, eh, támogatást. Ugye mindenki, minden ország ezt csinálja most, és tulajdonképpen a forrás felhasználás duplikálása, ami nem túl hatékony. Nos, tehát úgy gondolom, hogy ez a jelentés a legmegfelelőbb hely erre, és ezt a módosítókkal meg is tudjuk tenni. A kollégák is jelezték már ezt. Végül pedig, ami a, az államadóság kitettségét illeti, nos, hangsúlyozni kell, hogy a prudencia az az intézkedések, amelyek költséghatékonysági ellenőrzésen is át kell, hogy essen. És úgy gondolom, hogy minden egyes részt ugyanolyan prudenciával kell végig gondolni. Ugye az elméleti megfontolásoktól, ami a költséghatóságokra, a hatékonyságra vonatkozik, el kell jutnunk a, addig, hogy ezek a különböző javaslatok átmenjenek, megfeleljenek a, a költséghatonsági, költséghatékonysági ellenőrzésnek is. E, és lehet, hogy ezt a vitát majd lefolytatjuk, persze a jelenlegi kérdések a Bázellel kapcsolatban, és a a kérdés tisztázásának eredményeivel kapcsolatban majd nyilván ezeket is befolyásolják. De, mint mondtam, nagyon fontos, hogy gyorsan járjunk el a szöveggel, nehogy egy ilyen ideológiai vitába bonyolodjunk, hanem nagyon maradjunk pragmatikusak. Jó, a következő hozzászólás. Nem kér más szót a spontán hozzászólások keretében? Jó, akkor Danutának megadom újra a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönöm én is minden kollégának, hogy elolvasták a javaslatot. Tudom, hogyha az ember elkészíti egy jelentés első verzióját, akkor mindig dönteni kell, hogy a lényeges kérdésekbe kérdésekre tér ki, és nem, akkor nem tud mélyíteni, vagy pedig inkább kevesebbet választ, és akkor mélyebben tud egy-egy kérdést megvizsgálni. Én inkább a szélesebb, de kevésbé mély felfogást választottam, és ezzel van kapcsolatban a hozzászólások egy jelentős része, akik tovább szeretnék bővíteni a jelentésnek a kiterjedését hatáját. Nagyon fontos, hogy legyen egyensúly hogy mi tartozik, a között, hogy mi van a bankunió jelentése között, és a 2016-os Európai Uniós Bank útmutatásai szerint ezek, ezeket majd meg kell beszélnünk még az árnyék előadók körében, hogy a helyzetelemzés, a bankágazat jelenlegi Európai Uniós helyzetének elemzése mennyire férjen bele ebbe a jelentésbe. De osztom a megfontolásaitokat. Az LKR e megkérdőjelezte, hogy mi a logikája ennek az egésznek, és mitől a, a fiskális visszalépés kérdését miért veszem külön. Úgy gondolom, hogy ha folytatjuk ezeket a jelentéseket, már pedig biztos vagyok, hogy mindig, ha három pillérről kell beszélni a bankunió kapcsán, akkor előfordulhat, hogy minden évben felmerül valamilyen új probléma, különösen fontos kérdésként. Úgyhogy a jelentésnek meg kell adni ezt a rugalmasságot is, hogy legyen még egy-két kérdésnek hely, bár a bankunió szigorú struktúrájához vagy fel, ö, szerkezetéhez kapcsolódnak, de mégis valahogy külön kellene választani. De ez nem annyira lényeges, véleményem szerint. Ha lehet, van egy dolog, amire mindenképpen szeretnék visszatérni, amire Roberto utalt. Ez pedig annak a kérdése, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy a bankuniónak a felügyeleti szervei elsősorban, és a különböző szervei hogyan látják el feladataikat. Én is kitértem erre, és a, a, a delegáció, bocsánat, a, a jogkörök átadása, a felépítés, a felügyelet gyakorlása, a bankunión belüli kötelességek megtétele valóban fontos. Erre a jelentésben én azt hiszem kitérek, de lehet részletesebben. Az ütemezés nagyon fontos valóban. Nem hiszem, hogy meg lenne az a lehetőségünk, hogy a korábbihoz képest most kitoljuk a határidőt. Ugye a titkársága akkor azt a munkateher alapján határozta meg, a plenárisig tartó egész folyamat alapján. És nem hiszem, hogy utána tudnánk megnézni, hogy, tehát nem hiszem, hogy tartani tudjuk a, a zárószavazásnak a határidejét akkor, hogyha a módosítók határidejét kitoljuk. Úgy kellene megoldani ezt az egész eh, határidő kérdést, hogy a jövő nyári szavazás ne eh, csúszson el. Szerintem az lenne a fontos, amit mindenképp figyelembe kéne venni, még pluszként, amit majd a bizottságtól fogunk remélhetőleg a, a CRR-rel kapcsolatban kapni a bizottságtól. Ebben már majd figyelembe vesszük a kompromisszumokhoz szükséges időszakot is. De igazából nagyon ellenezném azt, hogy a módosítók határidejét kitoljuk, hiszen ez legalábbis úgy, hogy az a jövő nyári szavazást befolyásolja. Én ezt így gondolom, egyébként pedig köszönöm mindenkinek a, a hozzászólást, és remélem, hogy a munka igen gyümölcsöző lesz a különböző politikai csoportokban való kollégákkal. Köszönöm szépen. Klaudiával éppen azt néztük, Értem persze, hogy nem akar, akarsz mindent elhalasztani, különösen a plenáris nem, amit jelenleg úgy látom február-márciusra ütemeztünk, de mégis úgy gondolom, hogy ezt megtartva talán mégiscsak van arra mód, hogy ne szükségszerűen december 8-a legyen a módosítók határideje, hanem mondjuk január eleje. Hm? Jó, január vége is még lehetséges. Így van, ezt néztük mi is, hogy talán 12-e majd még ellenőriznünk kell, hát ha találunk rá helyet. 16 -a. Én úgy látom minden esetre, ezt meg kell, hogy mondjam, hogy tehát én lát, lát, látok indokot arra, hogy valamikor majd még egy vitát beiktassunk. Ez hasznos lehet, de teljes mértékben tiszteletben tartom azt, hogy a márciuson túra ne húzzuk el. Ezt majd még ellenőrizni kell technikai értelemben, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy a márciusi plenárison legyen a szavazás, az ne változon, és hogyha ezt figyelembe véve tudunk változtatni, akkor igen, de ha nem, akkor az eredeti menetrendhez ragaszkodnál. Igen, jó. Köszönöm szépen. Akkor térjünk át a következő napi rendi pontunkra.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

Okay, one is just a of a number of meetings. Emlékeztetném arra, hogy az ECON e hétre tervezte ezt az ülést, gondolom mindenki mindent megkapott, alaposan végigolvasta, úgyhogy nem kell elmondjam akkor, hogy mi a heti menetrenünk. A november 25-én lesz a a harmadik pénzmosási mm, tárgyalás, és eh, az új záradékok bizonyos szempontjait tárgyalták meg. Az aef felkapcsolatban kapcsolatban megfelelő előzetes megállapodást kötöttek bizonyos kérdésekben. E, november 14-én eh, lesz a következő negyedik trilógus. A Október 27-én volt a, a monetáris határokra vonatkozó tárgyalás a nemzeti rendszerekről az EU a parlament javaslatát tiszteletben tartja a másodlagos kiadásra vonatkozó kérdéseknél, és az univerzális regisztrációs dokumentumra vonatkozóan. Több kérdésben sikerült előrelépni, a november 15-re tervezik a következő ülést. A döntések és ajánlások összefoglalása a koordinátoroktól október 12-én volt. A pénzügyi termékekkel kapcsolatban megállapodták, megállapodtak, hogy a bizottság, az ELSZÁSZ és a nemzeti hatóságok képviselői együttműködnek majd egy bizottsági ülésen e kérdésben, és a jogszabályok végrehajtásának megkezdése szükséges. Esetleg egy végrehajtási jelentés szükségességét majd megfontolják akkor, amikor a fenti lépéseket megtették. A koordinátorok elfogadták a, a a menetrendet a 2017-re vonatkozó bankuniós programra vonatkozóan. Nyilvános meghallgatás az elnökök konferenciájának döntésétől függ, meghallgatás CCP makroökonomiai politika, az alacsony kamat környezetben, tulajdonképpen ez nem az utolsó cím, ezt már kiavították a pénzügyi termékek rossz értékesítése, CCTB, Brexit, a Basel 3 jövője. A 2017-es missziókról nem, ez sem igaz. Nem, az EU-n belül London, április, azt követően, hogy az 50-es cikket elindították, Berlin, május 22-24 9 tag, Lisszabon har, október 30-31 9 tag, EU-n belül LKB e és Bázel, Strasburgi héten, EU-n kívüli utak, Washington és New York, július 16-21 hét tag, Shanghai, Peking, Kína, szeptember 18-22 hét tag, igen, IMF évesülés Washington, október 9-15 hét tag. 11-15. Megállapodtunk abban, hogy a következő ellenőrzés témája a PSD2 gazdasági irányítással kapcsolatban. Véleménycserét határoztunk az újonnan kinevezett Európai Pénzügyi Hatósággal kapcsolatban. Úgy döntöttünk, hogy ezt minél hamarabb megtesszük, a fiskális hatóságtól most kaptuk meg a levelet, és úgy gondolják, hogy még túl korai számukra, mint ez a eh, kollégium döntése nem született meg, olvastam a levelet, és a javasolt eh, jövő, eh, azt javasolják, hogy jövő évre tegyük a számbavételt, ez igazából nem elfogadható számunkra, nagyon sajnáljuk. A, az, hogy a, a fiskális testületnek a tagjai nem tudnak rendelkezésre állni, hát az szomorú. Kinevezésekkel, eh, nevezésekkel kapcsolatban. Európai Statisztikai Program kiterjesztése, általános felügy, felvizsgálata a parlamenti eljárásnak, nincs vélemény, esélyegyenlő, a jó munkahelyteremtés érdekében az esélyegyenlőség érdekében folytatott harc vélemény, a GUE-nak is van, és az ENI a novemberi koordinátorok ülésén a kötvényekről petíció. A zöldek a a pénzügyi szolgáltatások spanyolországi helyzetéről tárgyalnak az illetékes előadó a petícióval kapcsolatban azt kéri, hogy a megfelelő minőségben adjunk választ a petícióra. Végül a bevált gyakorlatok, Orni úr, az ECO-ra szervez meghallgatást. Ezek voltak a bejelentések. És akkor most nézzük meg eh, az EDIS jelentést. Köszönöm Lange úrnak a jelentést tervezetet. Kiosztatok most, Eszter, kérlek mutasd be a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek más fele jár a gondolatom sem, mint az EDIS kérdése kapcsán, de hát próbálok az EDIS-re koncentrálni. Jelzem mindenki számára, hogy 12-kor el kell mennem. Nagyon jó volna, hogyha addigra le tudnánk zárni a munkát, de hát ez másfél órát jelent számunkra, és eh, ezen a gyakran ellentmondásos dossziére is elegendő lesz. Kezdjük hát el a munkát. Először is nagyon meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek az inputjukat, a rugalmasságukat, és köszönöm persze a parlament szolgálatainak is a támogatást. Hogyan néz ki a helyzet jelenleg? Zajlik a technikai munka, de ez nagyon lassan zajlik. Voltak éppen alig lépnek előre a tanácsban, tehát voltak éppen a parlament feladata lesz, hogy ezt a dossziét életben tartsa. Nagyon sokan érzik úgy, hogy erre bizony szükség van. Amikor ezt a jelentést megírtam, akkor több cél lebegett a szemem előtt. Az egyik és legfontosabb cél az volt, hogy minden befektető számára megfelelő, kiszámítható biztosítékot hozunk létre, teljesen függetlenül attól, hogy hol él a befektető. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament feladat az, hogy az EDIS kérdését nem technikai szempontból, hanem a fogyasztók, az állampolgárok szempontjából vizsgálja meg. Egyéb iránt a legtöbb árnyék jelentéstevő is így gondolkozik. Az is célunk, hogy a pénzügyi stabilitást is megteremtsük, illetve garantáljuk. Munkánk során arra is törtünk, hogy egyetlen ország vagy egyetlen DGS se legyen rosszabb helyzetben, akkor, hogyha európai befektetés garancia struktúra mellett dönt. Csökkenteni kell a moral hazardet, de nem meg kell akadályozni, az Edisre hivatkozva ne tegyenek semmit. És persze a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás kézek kézben kell, hogy járjon. Ez könnyen, könnyű erről beszélni, de sokkal nehezebb megvalósítani. És a frakciók között, sőt, legyünk őszinték, a frakciókon belül is eltérő véleményeket fogalmaznak meg. A parlament számára az utolsó cél az, hogy ne ismét egy kormányközi megállapodás jöjjön létre a dosszió kapcsán, hanem a rendes jogalkotási eljárásban fogadják ezt el. Egy újabb kormányközi megállapodás, amely nem vonja be az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket, hát ez egy olyan megoldás, amelyet mi parlamenti képviselők semmiképpen sem támogathatunk. Javaslatom, Mat annak szellemében fogadtam el, hogy minél több eh, képviselőtársam számára elfogadható legyen. Nem titok, hogy eh, nagyon eltérő véleményeket osztunk eh, a dosszié tartalma, időzítése és a kondicionalitása feltételekhez való kötöttsége kapcsán, ami a tartalmat illeti. Van, aki azt mondja, hogy én, van, aki azonul az, e, azt mondja, hogy az edész végső fázisával akarja elkezdeni munkát, de hát akkor azonnal a kondicionalitásról nyitja meg a vitát, tehát hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie. Magyarra mondva, a három kérdés szorosan összekapcsolódik. Számomra, mint hogy a tanácsban nem történik előrelépés, a legfontosabb az volt, hogy mi megtegyük az első lépést. Hogyan lehet ezt megtenni? Úgy hiszem, hogy úgy, hogy az EDIS kérdését két fázis köré szervezzük. Az első, a <clears throat> újrabiztosítás fázisa, amely 2019-ben kezdődne és 5 évig tartana. Ebben a fázisban a likviditás problémáját lehetne kezelni, ez a legfontosabb probléma, hiszen az emberek 7 nap alatt pénzükhöz akarnak jutni, és tudjuk, a kutatások alapján jelenleg ez nem biztosított, a jelenlegi szabályok alapján ez nem biztosított. A terv nagyon becsvágyó, hiszen a likviditási hiányokat lefedi. A bizottság eredeti javaslata 20%-ra, mi azonban a likviditási hiány 100%-os biztosítására törünk a javaslatunkban és persze az inszolvencia, tehát a csődeljárás, a fizetésképtelenségi eljárásokban biztosítani kell azt, hogy új befizetés nélkül teljesíthetők legyenek a követelmények, követelések. A bizottság elemzései 90%-ról beszélnek, azt mondják tehát, hogy az esetek 90%-ában ez elérhető. A bizottság további elemzés eh, értékelés előtt meg szeretném köszönni a bizottság együttműködő magatartását, és azt is, hogy október elején kiegészítő elemzést adott eh, át számunkra ezzel mi, a dosszié vitáját előbbre tudtuk vinni, hiszen hiányzott eh, októberig a hatástanulmány, és enélkül nem tudtunk előre lépni. Azonban az elemzés egy új szempontjait tárta föl ennek a dossziénak, és segíti a munkánkat. Az első fázis egyik előnye, mely a becsvágyó likviditási támogatásokra koncentrál, ez az elény abban rejlik, hogy a kockázat csökkentés segíthetjük úgy, hogy a rendszer már működik. Tehát a kockázat csökkentésről szóló vita nem a kezdet a előtt indul el, hanem lehetőségünk lenne arra, hogy a kockázat csökkentési vitát akkor folytassuk le, amikor a rendszer maga már működik, és ezzel az állampolgárok teljesen legitim likviditással kapcsolatos aggájaikra adnánk választ. A rendszer a nemzeti betétbiztosítási rendszerekre épül. A finanszírozást minden nemzeti és az európai szint biztosítaná. A 0,8%-os határól nem beszélek. Ugye 0,4 lenne a nemzeti betétbiztosítás, és 0,4 lenne az európai alapban. A moral hazard kérdése kapcsán, és ezzel már is a második fázis taglalására térek rám, mielőtt a biztosítási fázisba lépnénk, ezt a kérdést tisztázni kell. A biztosítási fázisban a szélsőséges veszteség fedezetét is biztosítanánk, és így a kifizetés rendszer, kifizetés esetében a különböző követelések sorrendiségét kell meghatározni. Persze először a nemzeti biztosítás lépne be 0,4%-kal, utána jön az Európai Betétbiztosítási Alap további 0,4%-kal, Először az eh, individuális al alap, majd a közös eh, alap, eh, végezetül pedig a további al alap vagy rész alap eszköze működne. Ez egyébként az SRF-fel nem összehasonlítható rendszer, hanem sokkal inkább itt a sorrendiség kérdését kell tisztázni a tekintetben, hogy a követeléseket milyen sorrendben elégítik ki. Hogyha pedig az állam az állam irányába visszafizetés történik, akkor a, a eredeti sorrend fordított sorrendjében történik a visszautalás, hogyha visszanyernek pénzeszközöket. Végezetül azzal szeretném zárni mondandómat, hogy a bizottság tényeket feltáró jelentésére szeretnék hivatkozni, hiszen többen lehet, hogy azt gondolják, hogy egy ilyen struktúrát választunk, amelyben világos a sorrendiség, akkor ez nem korlátozza az egész rendszer, ha így mondhatom, tűzerejét. Hiszen azért vonzó az, hogy egy egységes európai alap van, mert ezzel a válaszadás kapacitása, mondjuk úgy tűzereje erősebb, mint a nemzeti alapok egyenként. Ám e bináris megközelítéssel, mi szerint, hogy fennmaradnak a nemzeti biztosítási alapok, azokban a tagállapokban, ahol jól működő IPS-ek vannak, azáltal, tehát, hogy megmaradnak ezek, voltak éppen egy működő rendszert őrzünk meg. Azáltal még egyszer mondom, hogy egy bináris, egy kettős megközelítést alkalmazzuk, nem hogy csökkentenénk az egész rendszer tűzerejét, hanem megnöveljük azt. Az, a div a teljes uh, európai alapot ki lehet használni, ám egy bizonyos sorrendiség alapján először a nemzeti biztosítási alapok lépnek be, majd utána a különböző európai alapok. Ezzel tehát semmiképpen nem csökken a, a biztosítási rendszer potenciálja. Egyébként a 77. oldalon a bizottság tény nyeket elemző dokumentumában a 77. oldalon láthatják, hogy ezen nemzeti, majd európai válaszadási rendszer, illetve az összeegységes európai válaszadási rendszer között 0,077 százalék pontos különbség van, tehát voltak éppen a két rendszer ereje, válaszadó képessége, tűzereje azonos. Úgy gondolom tehát, hogy ez a javaslat, kijelenthetem, hogy a javaslatban a frakciók és az árnyék jelentéstevők aggájait, felvetéseit figyelembe vettem. Egy olyan vitával kezdtük a munkát, amelyet nagyon megfertőzött akkor a kondicionalitás kérdése. Az a kérdés tehát, hogy a kondicionalitás csupán a második fázisra vezessük be, így persze az általunk lefolytatandó kondicionalitásról szóló vitára időnk marad. Figyelembe vettük azon államok tagál, aggájait, ahol a betétbiztosítási alapok már most jól működnek, és figyelembe vettük persze azon állampolgárok teljesen legitim aggájait, akik azt mondják, hogy nem hiszem, nem bízom abban, hogy az én nemzeti betétbiztosítási alapom hét nap alatt pénzhez juttat engem. Ilyen módon tehát a likviditási támogatást növelésére tettünk javaslatot. Hát ennyit tudok mondani, kíváncsian várom a kollégák véleményét, biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó szó hangzott el a vitában. Köszönöm az együttműködéseket, és persze kíváncsian várom az észrevételeiket. Köszönöm szépen. Eszter? Jöjjenek hát az árnyék. Árnyék jelentést, de meg először Fernández képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni Eszter de Lángérnek ezt a jelentéstervezetet. Az elmúlt napokban megvizsgálhattuk, áttanulmányozhattuk ezt a szöveget, és minden bizonyal az elkövetkező hónapok eszmecseréjének iránymutatója, sorvezetője lesz ez a dokumentum. Ahogyan Delange asszony is mondta, a parlament tartja életben ezt a javaslatot. Márpedig ezt úgy tudjuk a legjobban megtenni, hogy a tárgyalások során előrelépünk és megkísérülünk megállapodásra jutni. Rövid mérleget szeretnék adni arról, hogy miért is beszélünk az etis ről <clears throat> Amikor 2010 és 2012 között beütött a válság, és fennállt annak a veszélye, hogy a valuta unió szét, valuta uniót szétfeszíti ez a válság, a bankunió létrehozásáról döntettek két céllal. Egyrészt az eurozónán belüli pénzügyi kockázatokat akarták csökkenteni ezzel, a második cél pedig az volt, hogy a nemzeti költségvetések és a bankok közötti szoros kapcsolatot megbontsák. A e két cél a e két célt szolgálja az európai szabályok rendszere, a szanálási irányába, szanálási alap, és végezetül pedig az EDISZ. A cél tehát az, hogy a bank ágazatra lesekedő kockázatokat csökkentsük, és egy másik cél az volt, hogy az államok költségvetése és a bankok közötti szoros kapcsolatot megbontsuk. Ezt kell látni a jelenlegi EDIS javaslat hátterében. Az eurozónával a probléma nem abban rejlett, hogy az állami költség, tagállami eurozónás állami költségvetések túlzottan eladósodtak, és ebből eredt volna a bankok válsága, nem. Pont fordítva történt a dolog, a valutani unióban éppen a bankok krízise vezetett oda, hogy végezetül fiskális, eh, fiskális szempontból nehéz helyzetbe kerültek a költségvetések. De hát komoly problémákat látok ugyanakkor a jelentés tervezettel, elmondom miért. A jelentés szerintem nem tesz semmit annak érdekében, hogy a kockázatokat csökkentse. És nem tesz eleget annak érdekében, hogy a nemzeti költségvetéseket világosan és egyértelműen és véglegesen külön válassza a bankrendszertől. Delange asszony 2019-től 5 éves időszakot ér elő a likviditási problémák esetében, és, 2000, és 2024-től jönne létre a biztosítási rendszer egy sor feltétel teljesülte esetén. Ide tartozik például, hogy a feltételek restriktívak. Ám, hogyha ezek a feltételek ilyen módon megmaradnak, akkor a rendszer második fázisa soha nem léphet életbe. Attól félek. hanem olyan rendszer jön majd létre, ahol a nemzeti betétbiztosítások továbbra is a veszteségek 50%-át fedezik majd. Azaz, a betétek 0,2%-a 0,2%-át fedné le az európai alap. Pedig célunk az, hát ez elfogadhatatlan, célunk az, hogy a kockázatokat csökkentsük. Ilyen feltételek mellett a második fázis nem indulhat útjára, nem léphet életbe. Hiszen mi volna a második fázis? A második fázisban a mai tervek alapján a kockázat még nőne, hiszen minél uh, kisebb a közösségi felelősségvállalás, annál nagyobb a kockázat. Teljesen mindegy, hogy milyen betétbiztosítási rendszer mellett döntünk, az elv az, hogy minél nagyobb a közösségi kockázatvállalás, annál kisebb a kockázat a betétesek számára. A kockázatok közösségi tételének elvéről kell elgondolkozni, de azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet végre valahára egyértelműen a nemzeti költségvetéseket leválasztani a bankoktól, a bankok helyzetétől, hiszen a 2010-12-es válság alapját éppen ez a közeli kapcsolat adtam, és ezt a problémát azóta sem oldottuk meg. A nemzeti biztos betétbiztosítási rendszerek volt, rendszereket voltak éppen a nemzeti költségvetések fedezik, a szanálás, a helyreállítás, a nemzeti adófizetők terhére ment, tehát ilyen módon közvetlen kapcsolat van a bankok pénzügyi helyzetét, helyzete és a költségvetések között. Hogyha tehát egy biztos, biztonságos rendszert akarunk kiépíteni, akkor éppen ezeket a kockázatokat kell csökkenteni. Márpedig a bizottság javaslata is messzebb megy e kérdésben, mint Eszter Delange jelentés tervezete. Márpedig, hogyha nem tudjuk leválasztani a bankokat a nemzeti költségvetésekről, akkor az itt megvitatott javaslatok semmilyen módon nem adnak megoldást a válságra. Holott ez volt a célunk a bankunió létrehozásával. Mindezonáltal köszönöm a nyílt szellemű eszmecserét, frakcióm szívesen részt vesz minden további együttműködésben, de jelzem még egyszer, azokra a kérdésekre kell választodni, hogy hogyan tudjuk a kockázatokat csökkenteni, nem csak a költségvetési kockázatokat, hanem a bankok válságát is, és hogyan lehet a költségvetés és bankok kapcsolatát eh, felszámolni. <clears throat> Luke úr az ECR nevében. Köszönöm, eh, elnök úr. A Lunes úr helyett fogok eh, beszélni, aki elnézést kér, hogy nem lehet itt és felolvasom azt, amit leírt számomra. Lunes köszöni a raportőrnek a munkáját, és világos számára, hogy az elmúlt hónapokat kemény munkával töltötte a raportőr, ami megfelelő kiegészítő pont lesz. Úgy gondolja az árnyék előadónk, hogy a legtöbb frakciónak van size szerinti, size szerinti rész ebben a jelentés tervezetben. Néhány olyan dologra felhívnánk a figyelmet, amelyek pozitívak, és mások, amelyek nem. Először kezdem az aggodalmakkal, illetve a kritikai megjegyzésekkel. Lunes úr a kondicionitás időzítésével nem ért egyet. A jelenlegi formájában a jelentés a korábban nem, nem szab feltételeket a terv beindítása előtt, illetve a projekt beindítása felett. tehát már a 100% akkor is garantált, amikor a risk reduction még. Tehát az európai bankokat megkérik az olasz betétesek megmentésére, akkor először garantálni, meg kell nézni az olasz betétek biztonságát. Különben nem risk sharing, hanem legacy sharing történik. There remains considerable work ami a kockázat csökkentést illeti, a feltételekre külön oda kell figyelni, különösen az állami adósságoknak való kitettségre. Itt a, azt gondolja, hogy a jelentés megszövegezése nem megfelelő. A közösségi esítése a betétvédelemnek csak akkor van értelme, hogyha az államadóság komponenst felté- is megfelelően kezelik. Emellett Lunes úr úgy gondolja, hogy politikai döntés kell ahhoz, hogy eldöntsék, hogy ez Edisre érette az európai bankrendszer, ez nem lehet delegált aktus tárgya, a parlamentnek és a tanácsnak is ebbe bele kell szólnia. Az ECR árnyék előadója azt is mondja, hogy a az EDIS sikere nagy részt a nemzeti jogrendektől, illetve a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerektől is függ. Nehéz előre látni azt, eh, hogy milyen formában lehet a végső felelősséget az európai rendszerre hárítani. Amikor egy nemzeti bankrendszer eh, elhárította a saját problémáit, akkor az európai alapra eh, tett raportőri javaslat az eh, nagyon támogatandó, elegáns megoldásnak tartjuk, hogy először helyi szinten kell a problémát kezelni, és aztán lehet az európai eh, alaphoz fordulni. Árnyék előadónk azt reméli, hogy az időzítéssel és a kondicentással kapcsolatos problémákat meg lehet vizsgálni, és ebben az esetben további tárgyalások alapját képezheti az, amit a raportőr leírt. Thank you very much. Uh, Merci, Monsieur le Président. Uh, merci, Esther, pour ce... Köszönöm uh, uh, ezt a kényes munkát, amit a raportőr elvégzett amely a bizottsági javaslatból származik, dolgoztunk, hatástanulmányokat olvastunk. Lenne azonban néhány megjegyzésem. Először is az bankuniót kellene befejezni szerintem ezt is a jelentés előre akarja vinni, ennek az ügyét. A második pedig van egy közös érdekünk valóban, ez a pénzügyi rendszer biztonsága, stabilitása. Én úgy gondolom, hogy egy új világba lépünk, ahol külső Európához képest külső instabilitázáló erők is eh, megjelennek. Nekünk ezt a közös horizontot kell szem előtt tartani, eh, ez a vita szerintem kezd egy kicsit túlságosan nemzetivé válni, és amely abból áll, hogy eh, nemzeti szintre emeljünk olyan kérdéseket, amelyek európai szinten kellene legyenek, például a betétesek megven, megvédését. E, mindannyian szeretnénk egy szilárd e, betétes védelmi rendszert létrehozni. E, a bizottsági javaslathoz képest Eszter javaslata nagyon jelentős változásokat nem képvisel, vannak eh, a frakciók között eh, eltérések, eh, de hát a frakciókon belül is vannak nézett eltérések. Én öt apróbb részlethez szólnék hozzá. Az első az az, hogy a, eredetileg a bizottság a bankok által létrehozott rendszerre gondolt, és aztán átmentünk egy betétgarancia alap által fedezett rendszerre. Ezzel kapcsolatban további technikai teendők vannak. A második megjegyzésem a betétbiztossági, betétbiztosítási alappal kapcsolatban. E, ez a veszteségeket e, fogja e, magába szívni, vagy más megoldás van. Két fázisról beszél a raportőr, amivel egyetértek. Fontos az, hogy a likviditási válságra gyorsan reagáljunk. Egy bankpánik elkerülése a legfontosabb lépés, pozitívnak találom, hogy a bankszanálási alaptól eltérően nincsenek megosztottságok. Vannak olyan bankok, amelyek határon átnyúlóak, vannak nagy bankcsoportok, és vannak olyanok, amelyek az EU-n kívül is aktívak. a viszontbiztosítás, illetve a mutualizálás közti különbség eh, is egy eh, olyan kérdés, ami megoldandó. A harmadik eh, megjegyzés az a kondicionalitásra vonatkozik. Én az Alden nevében azt mondom, hogy nem ellenezzük a feltételeket, sőt, eh, mert ezek szükségesek a bizalom helyreállításához, és én azt gondolom, hogy előzetes feltételekre is szükség van. Asset Quality Review, eh, és egy olyan felügyeleti rendszer, amelyet érdemes lenne felülvizsgálni, hogy hatékonyabbá tegyünk. Tehát ezzel nekem nincsen problémám, eh, de a kondicionalitásnak a foka egy külön kérdés. Most eh, párhuzamosan dolgozunk több eh, kérdésben, kérdésen, vagy más módszert alkalmazunk. tehát eh, vannak olyan feltételek, amelyek már a hatályba lépéshez is kellenek, ezekre kell először koncentrálni. Van egy dolog, ami aggaszt, az a vállalatok csődjére vonatkozó eljárás. Dombrovskis biztos úr is beszélt a tőkepiaci unió során arról, hogy mit lehet tenni a nem teljesítő hitelekről. Az igazságügyminisztereknek is lesz itt szerepe, mert a legtöbb országban az igazságügyminisztérium az, amely felügyeli ezt a problémát. Tehát erre oda kell figyelni. Ami a kockázat csökkentést illeti, ez talán a politikailag a legérzékenyebb kérdés. Nekem nincsen problémám azzal, hogy a, az államadóság addikciót csökkentsük. Ahol van egy kis problémám, az az, hogy hogy egy olyan kérdést nyitunk fel újra, amelyet a hatos csomag kezelt. Ez felveti a bizottság felelősségét is. Tehát a kondicionalitás és az EDIS, amely egyébként indokolható, mert a bankok mérlegében komolyan, komoly szerepet játszanak az állam, államkötvények, um, állampapírok, plus rapidement les deux derniers points. És aztán az utolsó két kérdés, és erről már beszéltek, nevezetesen Bern Luke, a legacy kérdések. Mit lehet tenni a jövőben, még még hogyha most felvázoljuk a szabályokat, és akkor is ott lesznek ezek a régi rossz hitelek. Vannak olyan bankok, amelyek ilyenből sokkal rendelkeznek. Erre sajnos nincsen egyszerű megoldás, de meg kell vizsgálni. Az utolsó dolog a kormányközi megállapodás ötletét elfelejtetjük, ezzel egyetértek, mert Eliza Ferrerával és másokkal is az előző parlamenti ciklusban láttuk, hogy ez különböző problémákat vetett fel, például a belső piacsal kapcsolatban is. Tehát Ennyi megjegyzésem lenne. Nagy, nagyon köszönöm, és örülök, hogy eh, ez az egész kérdés eh, halad a maga útján. A kondicionításról tehát még beszélni kell, és nem szeretném, hogyha később bentségeket kellene keresnünk arra, hogy nem tettünk semmit. Thank you, Mr. Papadimulis. Köszönöm szépen, Papadimulis úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. I... Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύηση των Τραπεζικών Καταθέσεων αποτελεί τον τρίτο πυλώνα ενό σχεδίου για την... Kedves elnök úr, meg kell, hogy mondjam, hogy a bankunió beteljesüléséhez európai szinten a harmadik pillér megerősítésére van szükség. Az Európai Parlament már üdvözölte a márciusban, 2015 márciusában az állásfoglalást, de el vagyunk maradva az előre meghatározott menetrendtől. Minden késlekedés veszélyes. Minden késlekedés, vagy mindenféle gyengítése ennek a folyamatnak veszély, mind az európai állampolgárok, a hitelezők, mind pedig az EU gazdaság számára. Erre a legtöbb előadó is utalt. A Trump választás most megint egy olyan tényező, ami a világ gazdaságának bizonytalanságát fogja előidézni. Nos, ez a kérdés nagyon fontos, hogy ez hogy a pártpolitikán keresztül is értelmezzük meg. A, a, a nemzeti egoizmusok is meghatározzák. Lank, Lenke úrnak köszönetet szeretnék mondani. Lange úrnak azért, hogy de ez a 20 napos készsege, készlekedés az eredeti menetrendhez képest. Nem szabad, hogy a tárgyalásunk is késlekedést szenvedjen, pedig már jelentős késlekedések vannak, ez kifoghatni a munkánkra. Meg kell, hogy mondjam, hogy szükség van párbeszédre. És a párbeszédben meg kell tudnunk határozni azt a keretet, amely egy olyan európai betéti rendszert tud majd meghatározni, amely megfelel az Európai Bizottság által javasolt menetrendnek is. Azt hiszem 8 év több, mint elég arra, hogy a szükséges lépéseket mindenki megtegye létrehozni, nem aláásni kell ezt a harmadik pillért. Úgyhogy a kérdés most az, nem az, hogy egyáltalán megcsináljuk-e ezt, létrehozzuk-e ezt a bizottság javaslata alapján, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy, hogy sikerüljön minél nagyobb konszenzussal hatékony edészt létrehozni, és aztán fokozatosan a következő nyolc év során ez garanciát jelent majd biztosítékot minden betétes számára az összes tagországban. Igazi stabilitási tényezővé válik a bankrendszer számára. Ha ezt nem sikerül elérnünk, akkor azt az üzenetet küldjük, hogy az Európai Parlament egy ilyen bianco igent ad az első és a második pillérre. Viszont a harmadik pillérnél azt mondjuk, hogy hát azért gondoljuk végig talán, de még azért várhatunk egy pár évet. Mint mondtam, tehát a harmadik pillérre ezt mondanánk, pedig ez lenne a legfontosabb az európai állampolgárok és betétesek számára. Nem szabad ezt az üzenetet küldeni, ez rossz üzenet. De Lange asszony jelentése tulajdonképpen a jelenlegi egyensúlytalanságokat tartja fent. A betéteseknek jelenleg Európában különböző szintű garanciák vannak. A bizalom szintje is különböző, ami azt jelenti, hogy még nincs meg az EDI számára a megfelelő előfeltétel. A tartalom, az időzítés és a kondicionalitások azok az elemek véleményem szerint, amit együtt kell érvényesítenünk. A kérdés persze az az, hogy hogyan közelítjük meg őket. Egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy maximalistának nevezzük a bizottsági javaslatot, túl ambiciózusnak. Meg kellene inkább, sok, sokkal inkább meg kellene azt beszélni, hogy hogyan lehet 2028-ra ezt majd alkalmazni, ahogy javasolják. A jelentés nem konzisztens a többi bankuniós pillérhez viszonyítva sem. Nem veszi ugyanis figyelembe azokat a fő tényezőket, amelyek kockázatot jelentenek a betétesek számára. El kell kerüljük hogy eh, igazából eh, sokkal inkább megkerüli a különböző banki backstopokat, és és több erkölcsi kockázatot jelent. Nem oldja fel a diszkriminációkat. Az EDIS 04-ről 08-ra jut, csúszik le, és ez azt fogja jelenteni, hogy a kockázat nem lesz megfelelően szét osztva, és nem tudjuk ellenőrizni, kézben tartani sem. Szemben azzal, ami egy ideálisabb, teljesebb édisz lehetne más javatokkal, és a transnacionális bankválságot is el tudná kerülni. Támogatjuk tehát azt a mechanizmust, egy olyan mechanizmust támogatunk, amely nem pusztán a nemzeti szinten kerül kifizetésére, mert a hatékonyság és arányosság elveid nem érvényesülne. Még mindig a tagállamok és a bankok közti kapcsolatot erősíteni kell. De Lange asszony javaslata nagyobb bürokráciát jelentene az eljárásokban, és a, az úgynevezett al alapok létrehozásával. Vannak jogi kérdések is. És borzasztóan fontos kérdésről beszélünk. Ne haragudjon, elnök úr, muszáj egyszerűen túllépnem a, a határ, a, az időkorlátjaimat. A, nem, a nemzeti eh, szervek kötelesek hitele, hitelt venni harmadik fél kérésére is. Annak ellenére, hogy vannak olyan előfeltételek, amelyek a felvetett kérdéseket még nem tudják teljes mértékben megválaszolni. Az Európai Parlament, is erre emlékeztetek mindenkit, üdvözölte a bizottsági javaslatot és a háromszakaszos meg, ö, folyamatot. A a kölcsönös, a viszonybiztosítástól a teljes biztosításra való átállást, ami szintén olyasmi lenne, amit meg kellene említeni, és nem szerepel a jelenlegi magyarázó megjegyzésekben. De Langi asszony jelentése úgy gondolom rossz irányba megy. Kivett nagyon fontos pozitívumokat a bizottsági jelentésből, és és problematikus elemeket is tartalmaz amiket újra meg újra meg fogok említeni a jövőben. Szeretném azt javasolni, mielőtt befejezem, hogy kérjük fel az Európai Bizottságot, hívjuk meg őket, mutassák be ők nekünk azt az elemzést, amelyet októberben készítettek, és akkor, ha beszélünk velük, akkor meg tudjuk tárgyalni, hogy milyen jelentős eltérések vannak az ő javaslata, javaslatuk, meg Delange asszony javaslata között. Összefoglalva, Delange asszony javaslata úgy gondolom kockázatot jelent az egészséges és harmonizált bankunió számára késlekedéseket okoz, problémákat teremt, azaz a bankpiac hosszú időre a jövőben veszélybe kerül. Ez egy olyan intézkedés sorozata, amely csak egy ilyen alakárt bankrendszert akar az Európai Uniónak kínálni, és a, jelentés a bankuino mélyítését ugyan csak a nemzeti érdekek mentén akarja. Egoista megközelítés, nem értek vele egyet. Köszönöm szépen. A menetrendel időzítése kapcsolatban, amit felvetett, erről már beszéltem az előadóval, és mondtuk, hogy lehet a határidőket mondjuk korlátozott mértékben lehet csak meg hosszabbítani, december 16-át mondtunk, és akkor ö, ö, mégis marad elegendő idő arra, hogy a fontos kérdésen dolgozzunk. Filip Lamberts a következő hozzászólás. Jó reggelt, Európa! Nem igazán így kell kezdeni egy hozzászólást. Eszternek köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Eszter, gondolom neked, hogy nem akarod az utat egyszerűen végigjárni, szóval azt szeretnéd, hogyha valami valóban um, eredmény születne. Az emberek nyilvánvalóan nagyon sokan vannak, akik osztják ezt, hogy végre um, érjünk el valamit, ami fontos. Lukasz um, Sander Lunes nevében amit elmondott, abból egyértelműen azt vonom le, hogy nem akarják a fejlődést. Úgyhogy azt kérem tőled, hogy válasz ki azt a többséget, ami fontos. Nem vagyok régóta a házban, de ahhoz elég régóta, hogy tudjam, hogy nem lenne jó ötlet a politikai tőkét olyan engedményekre pazarolni, ami ami azokat győzi meg, akik végül is nem fognak mellékelni. Úgyhogy ne pazaroljuk az időt olyanokra, akik nem akarják ezt a projektet. Egyetértünk azzal, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni a tartalom, időzítés és a kondicionalitás között. De ahogy Jonas és mások is mondták, világosan kell azt is látni, hogy ez nem pusztán egy opcionális valami. Természetesen nem fogjuk az, egyet, az egységes valutát néhány, eh, bocsánat, egy, egy tehát csak akkor tudjuk a, az egységes valutát megmenteni, hogyha teljes uniónk lesz. Tudom, az eurozóna válsága eh, után végül is azt mondtuk, hogy jó, jó, azért valahogy mégiscsak valahogy biztonságban vagyunk. Nem. Ha nem sikerül egyebek mellett a bankuniót is tető alá hozni, de ugye most mi, mert nagyon sok dolog van még, de mi most a bankunióról beszélünk, tehát ha ez nem sikerül, akkor magát az eurót kockáztatjuk. Én értem, hogy mi mindent írt, talán nem elegendő, de azt is értem, hogy mindenféle eh, érzésekre figyelemmel kell lenni, de szeretném azt még egyszer aláhozni, hogy az, hogy ez, ezt lezárjuk, hogy befejezzük, az egy abszolút ö, ö, fontos, mindenképpen szükséges. Ahogy mi értelmeztük a bizottság írását, az azt jelenti, hogy minél több a semlegesség és minél nagyobb a diversifikálás, annál nagyobb lesz mindennek a gazdasági előnye. És ezért nem minden opció egyformán stabilizáló vagy jótékony hatású. Úgyhogy hadd válaszoljak a tegnapi leveledre. Azt mondtam, mm, jó, nem lenne rossz, sőt jó ötlet lenne, hogyha az árnyék előadók összeülnének azokkal, akik a, a backstop értékelést írták, hogy néhány dolgot tisztázzunk a hatástanulmányról. Ami a, az egy első fázisra vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy a likviditási elmaradások miatt a bizottsággal egyet tudunk érteni, hogy egy, egy plafont meg kell majd az első fázisban erre határozni, és aztán majd eldöntjük, hogy hol legyen ez a plafon. Valószínűleg 40%-ra kell felvinni, de ez már benne kell, hogy legyen az első fázisban. második fázis, ahogy javaslod, egyet tudnánk azzal érteni, ahogy írod, hiszen ez tulajdonképpen megfelel mindazon banknak, akik az, amelyek az SSM küszöbérték alatt vannak, tehát a, a nem e, rendszerszerű bankoknak megfelelő. De hogyha azokról beszélünk, amelyek megfelelnek az SSM kritériumoknak, akkor ők valószínűleg vagy náluk valószínűleg egy teljes rendszerre van szükség, és egy teljes veszteség fedezetre, nem csak részlegesre. Ha egy helyi tűznél mindig a helyi tűzoltóság elvégzi a munkát, de hogyha ég az erdő vagy a város, akkor bizony a szomszédos városok segítségére is támaszkodni kell. A nagy intézmények esetében tehát ez azt jelenti, teljes viszontbiztosítási rendszerre van szükség. Egyetértünk a kockázatcsökkentés gondolatával is, és tudod, hogy nagyon is támogatóak vagyunk e ponton. De itt kétféle zenét hallok. Egyrészt hallom azoknak a zenéjét, akik a rendszernek a sérülékenységét, törékenységét hangsúlyozzák, és ezért nem állnak mellénk. Úgyhogy a német kollégáknak azt mondom, hogy nem úgy van, hogy gyenge lenne a, a szolvens, tehát fizetőképes bankrendszer, és nagyon szilárd lenne a, a német bankrendszer a Deutsche Bank, és ha jól tudok németül, akkor a Deutsch azt jelenti, hogy német. De ez egy bomba, és nem ez az egyetlen. Akik lenézik a bankrendszereket, más, Európa más pontjainak bankrendszereit, azokra, azoknak azt üzenem, hogy hát próbáljanak rendet rakni először a, haz, a saját házuk táján, mielőtt ezt tennék, mert mindannyiunknak vannak problémái. Tehát akik úgy zenélnek, hogy először néz a problémákat rendezzük, az egy sokkal jobb zene. Mert ugye az egyik zene az, az, az egyrészt azt dalolják, hogy problémák vannak, a másik pedig azt dalolja, hogy rendezzük a problémákat. Az első csoport nem akar semmit tenni. És megint én azok mellé állok, akik azt mondják, hogy igen, hogyha semlegesítjük a kockázatot, és erre szükség van, akkor csökkenteni is kell a kockázatot. És lássuk tisztán, a CRD, PRD és bármit, amit csináljunk, csináltunk eddig, az nem volt komplett. És őszintén szólva még mindig nem tudom elfogadni, vagy nem igazán érzem jól, hogy a 6-7-8 évvel a válság kitörése után még a német banknál, meg néhány olasz banknál ilyen időzített bombák vannak. Hát ez azért aggasztó. Világos legyen azért az is, hogy nem akarunk körbe politizálni különböző döntéseket, de, de hát talán erre vonatkozóan sokkal jobb lenne a végrehajtási aktus, mint a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, de ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Támogatjuk ezen kívül az előadót, amikor a jogalkotási szövegben konkretizálja a kockázat alapú hozzájárulásokat, de még pár dolgot hozzá kéne tenni, például az a szuver, szuverén kitettséget megfelelő módon kellene kalibrálni. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő érveket hallottunk ezzel kapcsolatban. Ezt a problémát az ex post hozzájárulások ö, ö, ö, problémáját meg lehet oldani, enyhíteni lehet. A 0,8%-os cél megfelelőségét valóban rendszeresen értékelni kell, figyelembe kell venni, hogy az EDIS milyen bankoknak ad engedélyt, és az ISIM-nél megfelelő szintű bizonyos, vagy, vagy, vagy biztonságot kell tudni a, a, az országok hitelezése számára, bármelyik ország is legyen az A országból induló hitel a B országban, tehát bármelyik is legyen a B ország. ezt a progress, a, a betétes védelem progresszív semlegesítése e, kapcsán fokozatosan be lehetne hozni, és akkor meg lehetne nézni, hogy a, a rendszerű intézmények számára milyen támogatást lehet nyúlni, megint a Deutsche Bankra gondolok, de más bankokra is, és azt is meg kell vizsgálni, hogy van-e korreláció, illetve a korrelációt azt kezelik-e. Az időzítéssel kapcsolatban azt hiszem már elmondtam, hogy plusz időre van szükség a módosítók benyújtására, de ragaszkodnék ahhoz, hogy a módosítók határideje lejárta előtt üljünk össze a bizottsággal, és beszéljünk a hatástanulmányról, hogy megértsük a fő elemeket. De ugye értenek minket, azt akarjuk, hogy a támogató koalíciójához hoz tudjunk csatlakozni, mert szeretnénk látni, hogy ebben legyen előrelépés, erre szükség van. Sokan ugyanebben a szellemben dolgoznak, úgyhogy ezt a támogató koalíciója végre álljon össze. Köszönöm. Thank you, uh, Marco Zanni. Köszönöm, Marco Zanni. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom a köszönők, a köszöngetők kórusához, köszönöm az előadónak a munkát, köszönöm a munkát, amelyet végzett. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokszor találkoztunk, és a különböző lehetőségekről cseréltünk eszmét. Elolvastam persze a bizottság javaslatát, és erről vitáztunk. Én személyesen úgy gondolom, hogy itt egy alapvető problémával állunk szemben, ami onnan ered, hogy nincsen politikai megállapodás a különböző politikai jövőképek csapnak, feszül, csapnak, összefeszülnek egymásnak, és ezek a különbségek jól láthatóak e jelentés kapcsán elhangzott vélemények kapcsán. Voltak éppen ez az Eurózón egyik legfontosabb projektje, az EDIS, mely beteljesíteni a bankuniót. Ez egy olyan projekt tehát, amelynek célja voltak éppen az volna, hogy stabilizálná és biztonságosabbá tegye az eurózóna bankrendszerét. Ez a cél, amelyet nem szabad szem elől veszítenünk, amikor a szövegen dolgozunk. Személyesen és általánosságban én nagyon problematikusnak találom. Én vagyok a frakció árnyék jelentéstevője, tehát a, a frakcióm nevében is mondhatom, hogy problematikusnak tartom a jelentést, de konstruktív kritikát akarunk gyakorolni. Még egyszer mondom ugyanakkor, hogy nem a parlamentben akadt meg a jelentés, hanem a tanácsban Az Európai ö, Unió ö, hatalmas ö, hatalmas gépezetét egyetlen kis egérke is veszélyeztetheti, de en, ez is megboríthatja az egész rendszert. Egyszerűen szóval nincsen egység, nem jött létre egység, és éppen ezért fontos, hogy előrelépjünk. Mi elkészítettük a módosítóinkat. Én úgy gondolom, hogy a bizottság jelent eh, dokumentuma meglehetősen gyenge lábakon áll. Például az, hogy három fázisról két fázisra akarják csökkenteni a bankunió beteljesítését, illetve az EDIS kiépítését, ez üdvözlendő, hiszen egyszerűbbé teszi a rendszert. Másrészt azonban a fogalmak, illetve a egy-két új fogalom bevezetésével fennáll annak a veszélye, hogy felvizezzük a javaslatot, például a liquidity support helyett funding, a funding helyett liquidity support szerepel, vagy a loss cover helyett excess loss cover. Ezek felvizezik a javaslatot, vagy a fully equalized approach fogalma, még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy bizonytalanná teszi az eredeti szöveget. Lássuk a konkrét témákat. Úgy gondolom, hogy eleve az egész szisztém, rendszer túl bonyolult ahhoz, hogy hiteles legyen. Ugye al, alapok, vagy rész alapokra épül ez az egész EDIS rendszer, így nem hiteles Persze a joint capacity, a közös képesség a 0,2%-ára terjed ki a betéteknek. Az egész rendszerben lévő betéteknek ennyi százalékát fedné le ez az új európai betétbiztosítási rendszer, az EDIS hogyha szisztemikus válság jön létre, akkor ez semmi sem. Úgy gondolom, hogy a joint capacity a közös garancia vállalási képességet 0,8%-ra a betétekre vetített 0,8%-ra kellene megemelni. Ez tenni hitelesebbé a javaslatot, és ez tenni hitelesebbé a backstop lehetőségét, tehát a biztonsági háló lehetőségét. Az FDIC az Egyesült Államok betétbiztosítási rendszerem jó példával jár erről, hogy milyen lehet egy public backstop, egy az állam által fenntartott biztonsági hálózat, amely hiteles, és amelynek segítségével az állampolgárok is bízhatnak abban, hogy a betéteik biztonságban vannak. Az Egyesült Államokban beköszönt <clears throat> bankválság 2008-ban sok száz ezernyi dollár veszteséget okozott az amerikai állampolgároknak. Egyszerűen egy hiteles megoldásra van szükség. Az Európai Unió, az Eurózónán belül van egy intézmény, amely ezt a hitelt kellene, hogy megteremtse, ez az Európai Központi Bank. Nekik kellene a public backstop, az állam vagy a közkéz által fenntartott biztonsági állam lehetőségét megteremteni. Nekik kellene biztosítaniuk az állampolgárok folyószámláin lévő <clears throat> betéteket, nekik kellene a bankrendszert az eurozónán belül stabilizálni, és nekik vagy neki, hiszen egyes szám az Európai Bank, Központi Bank kellene megfelelő eszközzel rendelkezni. Hogyha az Európai Központi Bank nem rendelkezik ezzel a rendelkezéssel, nem tudja majd a hitelt megteremteni, és nem mondhatjuk enélkül azt, hogy kedves hölgyeim és uraim, azok a szép számok, amelyeket a havi bankszámla kivonatokon látnak, azok a valóságot is lefedik azaz nem, enélkül nem tudjuk megteremteni a teljes bizalmat. Ami a payment commitmenteket, a kifizetési kötelezettségvállalásokat illeti, hogyha egy rendszerszerű válság következik be, akkor a bankok és a rendszerek nem lesznek képesek arra, hogy kife, kifizetési kötelezettségeiknek elő eleget tegyenek. Hát legalábbis kétségeim vannak, hogy képesek lesznek erre vagy sem. Mi Frakcióként szívesen dolgozunk a dokumentumon, szívesen teszünk meg mindent annak érdekében, hogy javítsuk a javaslatot, de azt gondolom, hogy jelen embrionális fázisában ez a javaslat nem képes garantálni a betéteket, egyszerűen a rendszert stabilabbá kell tenni, és ezen még, még van mit dolgoznunk. Köszönöm, az ENF részéről nincs itt senki megkezdjük a spontán felszólalások körét, és Burkhard Balcnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, rövidre foghatom magamat. Először is Eszter de Langének szeretném megköszönni munkáját. Szóval köszönöm neki a munkáját. Igazi nagy lépést tett előre, egy bátor előrelépéshez olyan jelentéstervezet ez, amely szerintünk jó kiinduló pontot jelent a további vita számára, ugyanakkor kiinduló pont ez, nem végeredmény. Mi így látjuk. Eszter de Lange idejét jól használta ki azért, hogy a legérzékenyebb kérdéseket kidolgozza, amelyek kérdések kapcsán megoldásra van szükségünk. Egyrészt a nemzeti betétbiztosítási rendszerek kidolgozása, másrészt a moral hazard kérdésének átalakítása. Hogyha moral hazardet áttesszük Európára, illetve Európa vállalja ezt, akkor a kockázatokat csökkenteni kell. Végezetül pedig jobban kell értenünk azt, hogy milyen kihatással lesz az egész rendszerre, hogyha harmonizáljuk a kockázatokat, illetve közösségévé tesszük. E, módosítókkal fogjuk az egy-két szempontot kidomborítani, de jelezzük persze, hogy át meg át politizált kérdésekről van szó, éppen ezért szálljunk elég időt arra, hogy a kérdéseket megvitassuk. Ami az EDIS kialakítását illeti. A bizottság hatástanulmánya megítélésem szerint nem ad kellő választ a nyitott kérdésekre, illetve nem is hatástanulmány ez, hanem csak tényeket feltáró tanulmány, és ez nem tekinthető hatástanulmánynak. Nem tudom, hogy hogyan lehet a level playing field, az versenyegyenlőség elvét megteremteni így, és hogyan lehet a nemzeti inszolvencia vagy csőd rendszerek közötti, fizetésképtelenségi rendszerek közötti különbségeket áthidalni. A bizottság tavalyi eh, és túl korán elkészített EDIS javaslatát érdemes átdolgozni. Az előadó joggal új útra lép, viszont biztosítási opciót a kondicionalitás opciójával kapcsolja össze. Mi az Európai Néppárt részéről támogatjuk az előadót, azon erőfeszítései során, hogy hatékony és politikailag elfogadható szá- megoldást találjon, amely mindenki számára által támogatható szakbizottságban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Pervas Beres. Köszönöm, és köszönöm az előadónak is, aki egy nagyon érdekes javaslatot tett az asztalra. Fontos, hogy az Európai Parlament megfelelő szereplő legyen ebben a, ebben a témában. Tehát kifejthesse a véleményét, és innentől kezdve indulhat a nyilvános vita. Ennek ellenére fájlalom, hogy ez a javaslat, amit annyira vártunk, előre kiletoztva bizonyos újságíróknak, akik eh, előbb megkapták, mint ahogy eh, a képviselők, ami egy működési problémát eh, vet fel a parlamentben, de nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy milyen megközelítést javasolt a raportőr. Egy bottom-up megközelítésről van szó, miközben a bankunió elve az top-down, de elmagyarázom. A a bankunió mechanizmusa az egy olyan globális vízión alapul, amely szisztematikus, három pillére van az Európai Uniónak. Láttuk, hogy ami a harmadik pillért illeti nevezetesen a betétbiztosítást, bizonyos országokban van aggodalom, és úgy tűnik, hogy ezen tagállami aggodalmakból indultak ki, és próbálták megtalálni a megoldást. Ezen az úton haladva fennáll a veszély, hogy a bankunió célja lesz félresöpörve, és lehet, hogy egy olyan rendszer alakul ki, amely erősen lyukacsos, és a fő célokat nem teljesíti, a fő cél pedig a polgárok bizalma, bizalma és hogy működjön az a rendszer, ahogy azt elterveztük, vagyis egy valódi európai szolidaritáson alapulva. Nem akarok belemenni nagyon a részletekbe, mert később lesz majd a módosítók kapcsán belemenni a részletekbe például, hogy mi legyen a kondicionalitással, stb. Annak örülök, hogy a módosítási határidőt kitolták. Nekem az az aggodalmam, hogy a harmadik fázis, amikor teljesen közösségiesítjük a rendszert, akkor abban milyen szerepe lesz a delegált aktusoknak, és amiatt is aggódom, hogy ez a vita a tanácsban a backstopról, a védőhálóról eh, szintén meg van rekedve. Nem látok előrelépést, nekünk eh, parlamentként eh, azon is rajta kell tartanunk a szemünket, amikor vizsgáljuk ezt a fontos dossziét. Köszönjük, Beres asszony, és most pedig megadom a szót Péter Zimon alelnöknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor az Edisről szóló vitát elkezdtük, akkor az első a beszélgetés első körében hangsúlyoztam, hogy minnyájunk célja az kell, hogy legyen, hogy több stabilitást teremtsünk minden államban. Ez pedig azt jelenti, hogy senkin nem segítünk azzal, hogyha általánosan növeljük a stabilitási szintet, de az egyes államokban a stabilitás szintje pedig csökken. <clears throat> Delange asszony jelentés tervezete nagyszerű módon próbál választ adni erre a kihívásra azáltal, hogy egy megosztást vezet be, amely lehetővé teszi, hogy a különösen stabil nemzeti betétbiztosítási rendszerek a jövőben is működhessenek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az európai szolidaritás ügyét is szolgálja, ennek fontosságáról pedig itt a tisztátházban mindenki egyetért, a mi frakciónk, és a legtöbb frakció ezzel egyetért. Mi úgy gondoljuk, hogy több Európa több biztonságot jelent az európai szinten. Ám amikor a megfogalmazást vizsgáljuk meg, akkor az egyes kérdések kapcsán vitába bonyolódunk, és ezzel kapcsolatban néhány felvetéssel szeretném gazdagítani az elkövetkező vitát, és egy-két kérdést szeretnék feltenni. Az a rendszer, amelyet Delang asszony felépít, oda vezet, hogyha egy probléma van egy tagállamban, és a nemzeti betétbiztosítási rendszer nem elegendő, akkor az európai alapot csapolják meg. De hát a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt az edis az Európai Alapot újra feltölteni, hiszen stabilá kell tennie a következő krízis anteportas. Ne biztosítsunk-e az európai alapnak egy preferred kreditor státust, biztosítandó úgy, így, hogy az IMF-től minél gyorsabban pénzt kaphasson. Második kérdés. Hogyha a nemzeti európaizált betétbiztosítási ö, alapot nézzük, ez hogyan viszonyul azon országok alapjaihoz, ahol több nemzeti alap van. Több nemzeti európaizált ilyen kamarája lesz a betétbiztosítási rendszernek, vagy csak egy? Azt hiszem, hogy erről a kérdésről, tehát arról, hogy milyen uh, felépítésű az egyes országok betétbiztosítási rendszere, még eszmét kell cserélni. A harmadik kérdés, amely fölött nem sikolhatunk el, az az, hogy mire fordítsuk a pénzt. Delang asszonynak hálás vagyok, hogy említette, hogy az alternatív mezserekre pénzt kell biztosítani, de ugyanakkor az alternatív intézkedések Ket lehetővé kell tenni más államokban, más betétbiztosítási rendszerek számára. De arról el kell gondolkoznunk, hogy a betétbiztosítási rendszereket, eszközöket arra használjuk, hogyha egy bank csődje után az a betétek illetve a ügyletek eh, egy másik bankhoz kerülnek. Az ügyfél ilyen módon nem szenved kárt, de a átvevő eh, bank számára támogatást lehetne nyújtani, ezzel még jobban lehetne védeni az ügyfeleket, semmint hogyha csupán a betétbiztosítási keretben kapná meg a kompenzációt. Nagyon örülök annak, hogy meghosszabbítottuk a módosítók benyújtásának határidejét, és örömmel tekintek az előadó asszonynal való vita elébe. Azt hiszem, hogy a dokumentum jó kezekben van, és jó irányba halad a vita. Köszönöm szépen. Tóre úr kap szót. Eh, Köszönöm szépen az előadónak, mondja Tajrer úr, köszönöm az előadónak, meghökkentett ez a dokumentum, amely teljesen új szempontokat vezet be a vitában. Nagyon nehéz kérdés ez, amely vitához a parlament új lendületet adhat. Azért jelentkeztem szóra, mert Filip Lembec kollégám, aki már kiment, konkrétan egy kérdést fogalmazott meg a német kollégák irányába. Azt hiszem, hogy a múltban helyesen jártunk el a tekintetben, hogy az európai kérdéseket, az eurozóna kérdéseit európai dimenzióban vitattuk meg, és nem nemzeti szempontból. Ja, látom is már, itt van a kollégát, tehát úgy gondolom, hogyha vannak kockázatok, és valóban minden államban felmerülnek kockázatok, akkor ezeket nevezzük meg, de alapvetően mégiscsak az a kérdés merül föl az európai szerződések szellemében, hogy az európai szinte, a megfelelő szinte problémák megoldására. Az eszköz megállapításánál ezt a kérdést el kell döntenünk, hiszen az európai szerződések a szubszidiaritás elvét erősítik meg, valamint a felelősségvállalás egységességének elvét is. Ezért úgy gondolom, hogy a közösségi megoldás, mint mindenre való megoldás nem lehet célra vezető, és ellentmond a szerződések szellemének, mint a betűjének. Ezért tehát meg kell vizsgálni, hogy a meglévő kockázatokra adandó válasz milyen szinten lehet a leghatékonyabb. Az Eszter de Lange által a csomagban megjelenített javaslatok egyéb iránt szerintem jó irányba mutatnak, világos kritériumokat fogalmaznak meg, Jelzem egyébként, hogy a szakértők évek óta mondják, hogy a főkönyvekben, a bankok mérlegében a felhalmozott állampapírok, hogyha nem, fe, nem jelennek meg emellett, nem jelenik meg emellett a sajott tőke, akkor ez nagyon komoly kockázatokat jelent ezekre a kérdésekre, ezekre a szempontokra is kitér a csomag, melyet most vittatunk, és hogyha ilyen irányba tudunk előrelépni, akkor ez lendületet adhat az európai szintéren való vitának. De még egyszer mondom, dobjuk el, dobd el a szemüveged, az nemzeti politikai szemüveged, és vedd fel a közösségi szemüveget Ugyanakkor persze nem szabad az arányosság elvéről is megfeledkezni, a meglévő struktúrákat, amelyek már működnek, betétbiztosítási struktúrákat figyelembe kell venni. A működő, jól működő nemzeti intézményeket nem szabad tönkretenni, szétzilálni az európai jogszabályjal, ez egy súlyos hiba volna. Mi több, sokkal inkább az a feladat, hogy azon a területen, ahol azon országokban, ahol nincs megfelelő betétbiztosítási rendszer, ott ezeket kiépítsük azért, hogy minden betétesnek azonos biztosít, biztonságot teremtsük meg Európában. Köszönöm, Toyrer úr. Más kollega nem kéri a e szót. Ilyen módon megadom Eszter de Langernek a szót. Yes, thank you, and uh, thank you so much to the... Köszönöm, és köszönöm a kollégáknak, hogy uh, Eh, ilyen élesen kiemelték ennek a jogalkotási munkának az érzékeny pontjait. Eh, magát a vitát rendkívül méltányolom, és különösen azokat a eh, megszólalásokat, amelyek rendkívül technikaiak voltak, és ténylegesen már a jelentés tartalmával foglalkoztak, mert szerintem elővisznek. Nagyon technikai kérdések vannak, mint például a mérlegszferek, amelyek felvetik azt, hogy ezeket be kell vezetni a nemzeti rendszerekbe is, ezt a book transfert, mert különben nem működhet, de ezek, ezek a megjegyzések is mindenképpen hozzájárultak a, a vitához. Néhány dologra reagálnék a médiával kapcsolatban. Valóban megkapták, megszerezték a jelentésnek korai verzióit, de annak nem örültem, hogy a szocialisták ránk mutogatnak emiatt, vagy a raportőrre mutogatnak, hogy mi e, szivárogtattuk volna ki. E, és azt tudjuk, hogy ez a ház szivárog, szivárog, elképesztő módon szivárog, és hogyha a kiszivárgott verziókat e, megnézem, akkor ezek a kiszivárgott verziók azok legalább tíz naposak voltak a végleges változathoz képest. Aki például a Sovereign Risk Exposure-t iránt érdeklődik, az látja, hogy a kiszivárgott változatban keményebb megfogalmazás van, mint az a megfogalmazás, amit végül a végleges jelentésbe betettem, és mint hogy a végleges jelentésem az később született, ezért nem tőlünk szivárgott ki, ez biztos. Nem érdekel, hogy honnan, nem fogok nyomozni, de aláhúzom a szocialista koordinátoroknak azt, hogy más fele kellett volna, más irányába kellett volna újjal mutogatniuk. Na most visszatérve a tartalmára ennek a jelentésnek, valóban én nagyon nagy érdeklődéssel fogom majd olvasni a, azt az elemzést, amit a bizottság a közelmúltban e, elvégzett, és erre szakítunk is időt, illetve hát ezt meg fogjuk tenni, meg is tesszük, tettük. E, a negyedik oldalon azt mondják, hogy a kötelező e, a kötelező viszontbiztosítás az jobb, mint a kötelező hitelezés, illetve, és ezek nem az én szavaim, ami gyakorlatilag ennek a szerkezetnek a tűzereiről szólnak, ennek a mechanizmusnak a tűzereiről szólnak, hanem ebből a, ebből a további elemzésből származnak. Ami fontos, az én ambícióm soha nem az volt, hogy ez egy olyan eszköz legyen, ami kevésbé, kevesebb tűzerővel rendelkezik, mint a, az alternatíva, valójában ugyanolyan tűzerőt akartunk, de az biztos, hogy a stabilitás és a hitelesség összes problémáját nem fogja megoldani. Tehát az európai bankrendszer hitelességi problémáját nem fogja megoldani, de a bankuniót valóban eh, véglegesítenünk kell, de az arányokat azért ne tévesszük el eh, szem elől. Eh, Philip Lambert pedig feltette a kérdést, hogy mi van a, a rendszer elvűbb, szisztematikus nagybankokról, és rájuk milyen szabályok vonatkoznak. Nos, azok a nagyon nagy bankok, azok majd szanálásba és nem pedig fizetésképtelenségbe fognak menni, amennyiben probléma van. Már elmondtuk, hogy meg sikerült oldani a módosító benyújtási határidők problémáját. Örülök neki, hogy ez legalább rendezve van. Tehát az Európai Bizottság rendszerénél nem kisebb az mi ambíciónk. Beszéltünk a tűzerőről, nem feleztük a tűzerőt. A 0,8%-hoz nem nyúltam hozzá. A 0,4% a nemzeti DGS-nél, illetve az európai eh, alapból, az valójában együtt ugyanaz ezek összeállnak egy egységes európai rendszerré. Vagy Papadimolusz úr azt akarja mondani, amikor mindig csak a 0,4%-ra utal, azt akarja mondani, hogy a nemzeti eh, rendszer nem fog tudni 0,4%-ot beadni. Eh, amennyiben ez így van, akkor valóban feleződik a tűzerő, de eh, én nem nyúltam hozzá a 0,8%-hoz, és nem csökkentem a tűzerejét a rendszernek. Ehhez képest, amit viszont megpróbálok megtenni, az az, hogy a felelősséget úgy szervezem meg, a felelősségi köröket, hogy az legyen európai szinten is, illetve nemzeti szinten is felelősség. E, mert csak így fog működni a rendszer. Más, egyesek ezt moral hazardnek hívják, mások másnak. De a lényeg az, hogy azt akarjuk, hogy egy olyan rendszer jöjjön létre, amely az európai szolidaritáson és felelősségen, valamint a nemzeti felelősségen alapul. Ez egyébként válaszom egy, ez egyébként a válaszom a szocialista felvetésre is, amikor a szocialisták részéről elhangzott az, hogy eh, mi van a nemzeti szinttel az, a problémák száz százaléka meg lesz oldva ebben a rendszerben. Erről kell beszélnünk. Hogyan lehet úgy megszervezni a felelősségi köröket nemzeti és európai szinten egy európai rendszeren belül, amelynek a e, tűzereje ugyanaz marad, mint az eredeti európai bizottsági javaslat. Szilvi, valóban a fizetésképtelenségi keret az egy trükkös kérdés, és e, a pénzügyminiszterek hezé, kezében lenni már nehéz, de hogyha ehhez hozzávesszük a, azt, hogy ki, kiszolgáltatottak lehetünk még az igazságügyminisztereknek is, akkor még nehezebbé válik a kérdés. Ettől eltérően a szakértők azt mondják, hogy a fizetésképtelenség kezelése az kulcsfontosságú. Nem olyan kondicionalitási listát akartunk létrehozni, amely majd ürügyként szolgál, hogy ne lépjünk előre. Olyan kondicionalista listát hoztunk létre, kondicionalitás listát, amely szerintünk releváns az edés szempontjából, és éppen ezért a fizetésképtelenség az insolvency oda tartozik. Ami a kockázatkezelést illeti, Szilvi feltette a kérdést, hogy ez párhuzamos lesz, vagy majd belezárva a rendszer. Nos, a szépsége ennek a dolognak az, hogy a teljes likviditás rendelkezésre áll. In terms of timing, uh, there was one question. Majd segíteni fog nekünk az időzítésben is. Also came from Mr. Uh, Mr. Zimon indeed... Zimon uh, úr e, azt kérdezte, és elment már. Jó, majd ezt megbeszéljük, megbeszéljük, amikor találkozunk. És végezetül a flowback, az insolvencia eljárásból, ami fordított e, rendben történik. More conversations <laughs> on this, uh, Az alapban történő visszafizetést. De örülök, hogy jól megbeszéltük a dolgokat, még nem értünk a végére. Nagyon sok munka van már benne, de még csak az út elején járunk. Köszönjük, Lánke asszony, teljesen egyetértek önnel, ez még csak a ez még csak az eleje az útnak. A bizottságot nem tette fel a kérdés, hogy akarják-e kommentálni ezt, mondta Delenge asszony. A titkársággal abban állapodtunk meg, hogy a bizottságnak nem adunk most még ebben a fázisban szót, ha csak nem akarnak nagyon hozzászólni. Na, mielőtt ismertetném a határidőket, visszatérnék arra, amit már az elnök is mondott előttem. A bankuniós határidő az december 16-a január 12-én beszéljük meg a módosítókat, és 25-én, január 25-én szavazunk a bizottságban, a plenárison pedig a februári a márciusi második plenárison. Ami az EDIS határidőket illetik, a módosítók benyújtásának határideje szintén december 16, a módosítókról január 25-én fogunk beszélni, a bizottsági szavazás pedig majd megerősítjük később, hogy mikor lesz. Végezetül bejelentem, hogy egy nyílt koordinátorülés lesz eh, fél óra múlva. Ebben a teremben 12-15-kor, eh, tehát órás ülés, illetve fél óra múlva. Köszönöm.